Colleagues, would you take your seat, please? Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße euch. Tisztelt kollégák, üdvözlöm Önöket a foglalkoztatás és Szociális Bizottság első ülésén a mai napon. Viszonylag rövid ülésünk lesz most, utolsóképpen a nyári szünet előtt, ugyanakkor fontos ülés. Elsőként szeretném nagyon szívélyesen üdvözölni előttünk a foglalkoztatási szociális minisztert Olaszországból, Giuliano Palettit. Üdvözöljük itt körünkben. Ki fogjuk használni a lehetőséget arra, hogy önnel minél intenzívebben megvitathassuk az olasz elnökség programját. Üdvözöljük! Elnézést kérek önöktől, hogy először röviden egy kis időt kell kérnem önöktől ahhoz, hogy a napirend tervezetet elfogadtathassam, és néhány javaslatot teszek majd fel önöknek az elnökség részéről. A napi renden elsőként néhány közlemény következik tőlem, majd ezután eszmecserére kerül sor Giuliano Polettival, aki ismerteti az olasz elnökség programját. Ezután pedig foglalkozhatunk még az Európai Unió 2015-ös évi költségvetéseivel, majd az ötödik pont alatt a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint elrettentésére irányuló együttműködési platformról. Ugyan nincsen rajta a napirendünkön az egyéb témák, de remélem, hogy ha ilyesmi felmerül, azzal is gyorsan végzünk. Elsőként a saját bejelentéseimet szeretném ismertetni önökkel. Főképp a tolmács nyelvek kiosztását. Szeretném önökkel ismertetni, hogy magyar nyelven hallgatni és hozzászólni is lehetőségük van a mai ülésen. A délelőtt során vitát beszéltük meg a koordinátorokkal, azt, hogy ha milyen nyelvekre, még egyéb nyelvekre szükségünk van, ha jól emlékszem, a Dán volt ilyen, megpróbáljuk minél gyorsabban megoldani. Az első körben erre nem kaptunk lehetőséget, de reméljük, hogy a következőkben ezt sikerül majd megoldanunk. Az elmúlt ülés óta nem kaptuk meg annak, a, nem kaptunk információt arról, hogy lett volna nem kiosztott fordítás. Szeretnék még kitérni arra, hogy a papíromon egy úgynevezett családi fotó is látható, még felírva, ezért kérem szépen majd önöket, hogy gyűjjünk össze méghozzá szeptember 3-án 15 órakor délután 3-kor. Mivel aznap foly, fontos ülésünk lesz, ezért remélem mindenki jelen lesz, és ebben a teremben elkészíthetjük majd a közös úgynevezett családi fotót. A jelen ülést az interneten is élőben sugározzuk. Emellett természetesen később elektronikusan is elérhető majd a felvétel az ülésről. Az e-meeting applikáción keresztül is. Egy tip még, megpróbáljuk valamennyire korlátozni a rengeteg papírmunkát, amelyet az ülés termel, ezért mindenki talál majd az e-meeting megoldásról egy ismertetőt az asztalán, amennyiben még sincsen ez meg, akkor önök is kaphatnak belőle még a teremben, és ennek segítségével megismerhetik, hogy hogyan érhető el az interneten minden olyan dokumentum elektronikusan, melyet itt papírformában osztanánk ki. Ezt követően üdvözlő csomagot állítottunk össze a bizottság résztvevői számára, amelyet a mai napon minden nyelven megkaphatnak majd. Ennek a megtekintésével mindenki pontosan megtudhatja, hogy mivel szerettük volna önöket üdvözölni. Ha valaki nincsen jelen a mai ülésen, akkor később is megkaphatja a csomagot. A csomagban egyébként a Foglalkoztatási Bizottság munkamódjáról való információk vannak, és hasonló hasznos adatok a jogalkotási és a döntéshozatali folyamatokat is ismerteti az Európai Parlamentben, a szakpolitikai osztályokat és számos egyéb érdekes információt azon forrásokról, hogy hol tud az ember még informálódni máshol. Általános áttekintést is nyújt a legfontosabb kulcs amelyet a, amely a következő időszakban ránk vár. Ez az üdvözlő csomag az EMPL weboldalán és az E-Committee websájton is megtalálható majd. Tovább lépve, a bizottság összetétele. Újból változott a bizottság összetétele. Marco Valli búcsút mondott a bizottságnak, és őt Tiziana Begin asszony váltja fel körünkben aki a mai naptól vette fel a címét a bizottságban. A mai nap során már két ülésre sor került, az egyik a koordinátorok meetingje volt, amelynek a legfontosabb témái közé tartozott az, hogy a munkaprogramunkat, tehát a jelentéseinket, a véleményeinket és a tanulmányainkat milyen formában és milyen időkeretben kell létrehoznunk. Nincsen végtelen mennyiségű időnk, ezért arra kell törekednünk, hogy legalább szeptemberben képesek legyünk elfogadtatni egy munkaprogramot. Emellett délelőtt már arról is megegyeztünk, hogy október és november során a bizottság legutolsó üléseit a TTIP-vel kapcsolatos témáknak szeretnénk szentelni, azon belül a foglalkoztatási és szociális ügyeknek. Szeretnénk megvizsgálni a komoly érdeklődést, amely napjainkban megmutatkozik a partnerség irányában, annak érdekében, hogy együtt tudjunk működni az Európai Bizottsággal. A következő időszakban workshopot szeretnénk tartani a bizottság új tagjai számára is, és a titkárság azt mondta, hogy akár az asszisztensek számára is tarthatunk hasonló képzést, annak érdekében, hogy az új tagok minél előbb fel tudjanak zárkózni ugyanarra a szintre, mint a már régi részvevők. délelőtt került sor az EGF Working Group ülésére is sor, amely a bizottság irányvételét hat, próbálta meghatározni az európai globalizációs alapokkal szemben. Ennek alapján a bizottság egyik következő ülésén sor kerül az EGF, az Európai Gazdasági Globalizációs Alap megtárgyalására is. Végül az ombudsman figyelmeztetett minket, hogy több átláthatóságra van szükség a bizottság ülései keretében, főleg a koordinációs ülésekre vonatkozóan. Ezért a jövőben a koordinációs meetingeket azonnal az ülés után összefoglaljuk, kiküldjük a koordinátoroknak, és a következő ülés eh, jegyzőkönyvéhez hozzácsapjuk őket annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb transzparenciát tehessük hozhassuk létre munkánkban. Azt hiszem, hogy ez ezen túl a munkánkban is segíteni fog, és a közös munka folyamatainkat is elősegíti. Nos, ennyi lett volna az elnöki bejelentéseim része. Elfelejtettem volna valamit? Nem. Akkor örülök neki, mindent elmondtam. És tovább is léphetünk a hármas pontra. amely pedig az olasz elnökség programjának ismertetése volna. Giuliano Poletti olasz munkaügyi és szociálpolitikai miniszter részéről. Grazie, grazie signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy itt lehetek önökkel a ö, soros tanácsi elnökség nevében, és már valamennyien ö, ö, ön köszön, valamennyiük nevében köszönöm azt a segítséget, amit önök nyújtanak elnökként kötelezem magamat arra, hogy határozottan igyekszem elérni a célunkat egy tartós és folyamatos növekedés elérését ami a mindennapi munkánkban is rendszeresen szerepel. Azért fontos ez, hogy az állampolgároknak a bizalmát visszanyerjük Európában. Az önök szerepe rendkívül fontos. Szeretnék minden alkalmat megragadni arra, hogy véleményt cseréljünk, illetve együttműködjünk, és ebben a kontextusban szövetségesek leszünk az előttünk álló kihívásoknak való megfelelésben. Az olasz elnökség az unió prioritásait figyelembe veszi, és innovatív javaslatokat is kíván tenni, annak érdekében, hogy javulásokat érjünk el a munkánk sorában. Egy fő célral, nevezetesen a foglalkoztatás növelésével és a növekedés elérésével. Ez a szakbizottság fontos, és öt prioritást fog megjelölni az olasz elnökség. Először is a fiatalok foglalkoztatását, valamint a szociális szociális dimenzióját az Európai Unió gazdasági és monetáris jellegének. A következő a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem és a zöld növekedés. Ezek a prioritások ezek benne lesznek a ö, stratégiában, a 2020-as stratégiában. Az olasz elnökség erre nagy figyelmet fog fordítani a tanács valamennyi formációjában. Ezekkel a ö, témával foglalkozunk október 6-án is az EBSCO ö, ülésen Luxemburgban, valamint a háromoldalú ö, megbeszélésen is, amely október 23-án lesz 2014, 2014-ben. Ha megengedik, akkor szeretném felvázolni azt a lépéssort, amit követni fogunk, és aminek két fő eleme van. A célok, az eszközök és az irányítás. Én mindjárt kezdeném az irányítással, hogy hangsúlyozzam annak fontosságát, hogy ebben a keretben kell foglalkoznunk az európai szemeszterrel is. Hogyan tehetjük ezt a szemesztert funkcionálisabbá, és hogyan tudjuk igazítani a 2020-as Európai Unió stratégiához. Egy őszinte véleménycserét folytattunk ezzel kapcsolatban a bizottsággal, hogy megerősítsük az úgynevezett ownership-et, egy a magunkének tekintsük a programot, hogy érvényt szerezzünk a, az elképzeléseknek, és a különböző érdekelt feletekkel jobban együttműködjünk, illetve olyan megoldásokat találjunk, amelyek ezt a folyamatot jobbá teszi és ösztönzőbb lesz. Az olasz elnökség kedvezően fogadja a parlamentnek az aktív részvételét az európai szemeszterben és az Európa 2020-as stratégiában. Fontosak a konstruktív stratégiák ebben a gondolkodás sorban. És akkor kezdeném, amivel kezdtem, a fiatalok foglalkoztatása. Ez az egyik legnagyobb kihívás Európa számára. A fiatalok foglalkoztatása lesz a harmadik csúcsnak a témája, a Berlint és Párizst követően, ami az olasz elnökséget fogja követni. A makroökonomiai helyzetet ennek megfelelően kívánjuk alakítani, hogy javuljon a foglalkoztatás, és javuljon a pénzügyi szempontból is a foglalkoztatás a fiataloknak, és ez a strukturális eszköz jobban elérhető legyen. A decemberi EBSCO ülésen amelyet első alkalommal éppen az Oktatási és Ifjúsági Tanácsülést követően fogunk megtartani. A fiatalok kérdésével fogunk elsősorban foglalkozni, de nem szabad elfeledkeznünk más fontos kérdésekről sem, mint például a hosszú tartós munkanélküliség és a nők foglalkoztatása. A második prioritás, amivel ugyancsak foglalkozni szeretnénk, ez pedig a szociális dimenziónak a megerősítése a gazdasági és monetáris Európán belül. A múlt héten tárgyaltunk erről a kérdésről a politikai viták során, és beszéltünk arról, hogy milyen automatikus stabilizátorok vannak. Megnéztük azt is, hogy milyen feltételekkel lehetne egy megfelelő munkanélküli rendszert kidolgozni európai szinten. A szociális partnerek és a miniszterek első alkalommal európai szinten tárgyaltak erről a kérdésről és ez egy igazi lehetőség, hogy a különböző lehetőségeket, opciókat körüljárjuk. És fontos, hogy megnézzük, hogy ennek a stabilizációs mechanizmusnak milyen hatása lenne a tagállamok konvergenciájára, illetve a foglalkoztatás javítására. Ez egy nagyon erősen vitatott problematika, a parlament már egyszer tartott egy ilyen eh, célú vitát, és nagyon fontos hozzájárulást adott a téma kidolgozásához. A eh, Milánói eh, informális tanácskozás ezen az úton visz tovább, és a 2020-as Európai Unió stratégia felülvizsgálatával fogunk foglalkozni. Négy évvel a 2020-as stratégia elindítását követően látjuk, hogy a jelenlegi válság mennyire tartós és méreható, ami egyre távolabb itt minket azzal, attól a céltól, hogy 20 millióval szeretnénk csökkenteni 2020-ig a szegények és kirekesztettek számát. Ha újra szeretnénk ezt az ambíciót felvenni a céljaink közé, a 2010, amit 2010-ben fogalmaztunk meg, akkor talán meg kellene néznünk azt is, hogy milyen indikátorok, jelzőket használunk, amelyek annak idején egy politikai szükségletből fakadt kompromisszum eredményeként jöttek létre. Milánóban a tagállamok erőfeszítéseit vizsgáltuk, és e, egyedileg is, és összefogva is milyen megoldásokat valósítottak meg azért, hogy ezek a politikák a nemzeti költségvetésekbe is szerepeljenek. Másik téma a szociális gazdaság. Ez továbbra is marginális kérdés, nemzeti és európai szinten is holott, ugyanakkor ez egy létfontosságú kérdés ahhoz, hogy munkahelyek jöjjenek létre, és a jóléti államot fent tudjuk tartani. Egész mostanáig úgy gondoltuk, hogy a harmadik ágazat az egy másodlagos oszlopa a rendszernek, holott a szociális gazdaságban ott van a társadalom, amelyben egyre többen vannak olyanok, akik különböző igényeknek kell, hogy megfeleljenek olyan területen, ahol az állam egyszerűen képtelen az igényeket, a szükségleteket kielégíteni kollégáimmal azt szerettük volna, hogyha elgondolkodunk, elgondolkodunk a szociális gazdaság kritikus pontjain, és azt is megvizsgáltuk, hogy hol lehet ezt javítani, és hogyan tudunk új minőségi munkahelyeket létrehozni foglalkoztunk a zöld növekedés kérdésével is. Ebben vannak lehetőségek a környezetvédelmi területen. Ezek még nem kerültek teljesen feltárásra. Vannak természetesen kockázatok is az átmenet idején, amikor a zöldebb gazdaság felé megyünk. Ezeket a kockázatokat is kezelni kell, hogy ezeknek negatív kihatások legyen a munkanélküliségre. Itt szükségem van az önök támogatására, mert úgy gondolom, hogy a két intézmény közötti együttműködés rendkívül fontos ahhoz, hogy megfelelő növekedést tudjunk elérni, hogy az tartós és befogadó legyen. Melyek a céljaink, amik a különböző jogalkotási ö, dosszékat illetik. Először is a döntés ö, a ö, szürke ö, munkavállalással kapcsolatban. E, tehát a bennem e, jelentett munka elleni küzdelem fontos, mert ennek nagyon komoly hatásai vannak a személyek munkavállalására, de a versenyre is. ellen versenyt e, eredménye, szociális dömpinget, és a közösségi költségvetésre is rossz hatással van. Ezért fontos egy európai platformot kihoz, létrehozni, hogy a tagállamok együttműködjenek, és hatékonyabban tudjanak fellépni a jelenséggel szemben, ami valamennyinket fogalmazza. Ez a platform, ez össze fogja fogni az összes érintett felet, többek között a munkáltatók és a dolgoz, munkavállalóknak a képviselőit is. Itt fontos kicserélni a jó tapasztalatokat, elmélyíteni a közösségi eszközöket, meghatározni az irányelveket és az alapelveket kampány, információs kampányokat is kell folytatni, például európai szinten. A tanács ezzel kapcsolatban nagyon konstruktív munkát végez, és meglehetősen optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy októbertől egy általános fővonalat fel lehet majd vázolni. Nem egyszerű meghatározni ilyen vonalakat, amikor annyira különböző megoldások, rendszerek vannak a különböző tagállamokban. Ugyanez a jelenség megjelenik az Unióban is nagyon különböző módokon. Ezzel együtt az a szöveg, amelyel dolgozunk, egy előirányozza valamennyi tagállamnak a kötelező részvételét oly módon, hogy minden egyes tagállamnak lehetősége legyen saját hozzájárulását megtenni ebben a kérdéskörben, amivel egyrészt támogatja a többi tagállamot olyan területen, amiben a legelőre haladottabb, és a többi tagállamok pedig a legcélszerűbb eszközöket fogják megjelölni. Remélem, hogy hamarosan kijelölése kerül a jelentéstevő, a raportőr is, és ezzel tudunk előre haladni. Másik nagyon fontos ügy, amivel foglalkozunk, és itt ez pedig az Európai Munkavállalói Hálózat, az EURESA. Ezzel a munkavállalóknak a mobilitását szeretnénk segíteni, ez rendkívül fontos. Már ezzel foglalkoztunk a Milánói informális ülés során is. Tehát az EURES mindenképpen fontos, hogy az európai munkanélküliség ellen fel tudjunk lépni, különösen a fiatalok munkanélküliség ellen. Ugyanis a fiatalok sokkal mobilabbak, mint a többi munkavállaló, és ezért fontos, hogy támogatási rendszereket alakítsunk ki számukra, amelyek jobb jobb minőségű szolgáltatást kell, hogy adjanak, és hogy ezek ezúton szakmai és egyéni kibontakozásokat is meg tudják valósítani. Ez már a görög elnökség alatt elindult, és az eddig elért eredményekre szeretnénk építeni, annak érdekében, hogy tovább vigyük a tárgyalásokat, és mielőbb egy megállapodásra tudjunk jutni a tanácson belül. Ne, rejthetjük végig alá, hogy még vannak olyan aspektusok, amelyeken tovább kell dolgoznunk de meggyőződésünk, hogy a célkitűzések és a javaslatnak az előnyei meglehetősen széleskörű konszenzust tudtak létrehozni, különösen a fiatalokra vonatkozásában. Reméljük, hogy ezek konstruktívak tudunk lenni, amint kijelölése kerül a jelentéstevő, a raportőr. Szeretnék még utalni az irányelvre is egyértelműen és egységesen szeretnénk a munkavállalókat védelmezni, és eldöntöttük, hogy a tanácsban a joganyag szöveget meg fogjuk vizsgálni. Tehát itten az ágazatok versenyképességét általánosságban kell megvizsgálni, de csak ö, elmélt vitál kapcsán tudunk itten tovább lépni. Reméljük, hogy a bizottság is átveszi ezt az anyagot, és támogatni fog ebben. Reméljük, hogy a, az ö, olasz elnökség végéig ezt meg tudjuk oldani. Mielőtt befejezném, szeretnék Önöknek sikeres munkát kívánni. Európa jelenleg nehéz időszakot él, és azért vagyunk itt, hogy megoldásokat próbáljunk találni. Mindenkinek a saját szerepkörében kell erre törekednie, de össze is kell fognunk, egy közös, jobb Európát szeretnénk együtt létrehozni. Köszönöm szépen! Lieber Herr Minister, recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Tisztelt miniszter úr, köszönjük szépen a bemutatkozást. Azt hiszem, hogy elegendő anyagot adott nekünk egy igen átfogó megbeszéléshez, vitához. Andreas, hány tétel is van a listánkon? Huszonkettő a koordinátorokat is beleértve. Tehát 22 felszólalás egy órán belül elég komoly program lesz. Attól tartok, hogy esetleg nem is lesz elegendő rá az idő. Az eljárási szabályzat alapján azt javasolnám, hogy az első körben a koordinátoroknak adnék szót az egyes képviselőcsoportokból, méghozzá méret szerinti sorrendben. Arra kérem önöket, hogy a két perces időkeretet kérem tartsák be. Az Európai Parlament tapasztalt tagjainak ezzel bizonyosan nem lesz problémájuk. A második körben adunk aztán lehetőséget a többi hozzászólónak, aki jelentkezett már a listánkra. András mindent feljegyzett számomra. Most azonban azzal azt javaslom, hogy elegendő időnk legyen, ezért zárjuk most le a felszólalók listáját, hogyha lesz az utolsó pillanatban még valami hozzászólás, megpróbáljuk felvenni, ha marad idő, de most szeretném lezárni a listát. Megadom tehát akkor a koordinátoroknak a szót. Elsőként Karl-Heinz Beckernek, aki David Kázát képviseli, aki jelenleg éppen nincs a teremben. Becker kolléga. Köszönöm szépen a szót, elnök úr és miniszter úr. Rövidre fogom magamat. Mindenképpen üdvözlöm az olasz elnökség által kijelölt kulcsterületeket, amelyeket az olasz miniszter mutatott be. Nagyon fontos, hogy a munkanélküliségre komoly hangsúlyt jelezzünk, helyezzünk. Ez természetesen korrelál azokkal a pontokkal, amelyeket az öt prioritás között megjelöltünk, a szociális piacgazdaság és a zöld növekedés. Emlékszel még a szociális vállalkozóság kezdeményezésre, ahol a zöld és a fehér gazdaság komoly foglalkoztatási potenciájával nagy szerepet játszik. Természetesen a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem nagyon fontos prioritásunk. Emellett üdvözlöm az európai szemeszterhez való viszonyulást is, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon komoly lehetőséget ad a megoldás orientált gondolkodásnak. A fekete munkavégzésre vonatkozó akta is csupa pozitívumhoz vezethet a jövőben, ezért szeretném ezt is kiemelni. Ebben az összefüggésben szeretném még azt elmondani, hogy a szakképzési faktor ezen belül szintén komoly szerepet játszik, hogy olyan modelleket találhassunk, amelyek az Európai Unió számára előnyöket hoznak, a szociális partnereket bevonják, és az EURES minél nagyobb elterjesztés és komoly szerepet kell, hogy játszon. Azt hiszem tehát ezzel igazi megoldás orientált elnökséget várhatunk, és azt is várhatjuk, hogy az infrakcióm részéről feltétlenül ezen bizottság megtesz mindent, hogy az olasz elnökség céljait támogassa. Köszönöm a szót. Köszönjük, kolléga úr, szinte másodpercre, és Tájdok úrnak, hölgynek adom meg a szót a következőképpen. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen, miniszter úr. Különösen a jelen bizottság és a parlament együttműködésének pontja üdvözlendő, ugyanis önök is tudják, hogy milyen fontos az, hogy a parlament szemtől szembe egy azon magasságban dolgozzon velünk. Emellett örülök az európai elnökség eh, súlyponti kérdéseinek, ugyanis nagyon fontosnak találom, hogy a makroökonomiai stabilizátorokat erősítsük. Úgy gondolom, hogy Európának szüksége van egy eszközre a válság időszakaira, olyan szolidaritási eszközre, amely ebben az esetben segít. Nagyon fontos, hogy erről jelentőséggel teli megbeszélést folytathassunk mindannyiunk számára Európában. A fiatal munkanélkülisége elleni küzdelemben úgy érzem, hogy a lehető leggyorsabban meg kell valósítanunk azt Európában, amelyet idáig már elértünk, a múlt heti Strasburgi plenáris ülésen is megbeszéltük már ennek lehetőségét és pontjait is, a parlament hozzájárulását is. Említette számunkra a mobilitást is, és én magam is üdvözlök mindent, ami az önkéntes mobilitással kapcsolatos, de nem felejthetjük el, hogy maga a mobilitás önmagában nem oldja meg a fiatalok munkanélkülését Európában. Ehhez több eszközre van szükségünk. Ahogyan azt ön is mondta már, például befektetések a gazdaságba és a munkahelyképzésbe. A GMU kérdésében is társadalmi előrelépésre van szükségünk, ugyanis a társadalmat nem rendelhetjük alá a gazdaság céljainak. Nem mehetünk el szó nélkül a szociális dömping mellett sem, ezért kötelező jellegű célokat kell létrehoznunk, és azokat az európai szemeszter során ellenőrizni. A tengerészekkel kapcsolatos megjegyzésével kapcsolatban hozzá kell tennem, hogy nem szabad, hogy a versenyképesség legyen az egyetlen célpontunk. Azt hiszem itt a bizottságunkban megfelelően megértjük egymást önnel, mint foglalkoztatási miniszterrel. Emellett remélem azt, hogy a jövőben a lehető legtöbbet el tudják majd érni, amelyet kitűztek maguk elé, mint elnökség. A be nem jelentett munkavégzés elleni platform, amely ma még napirendre kerül, szintén egy olyan téma, amelyben belül egyértelműsítenünk kell, hogy közös kontrollokat vezethessünk be. A kérdésem az, hogy mit gondol ön valószínűsíthető az, hogy elérjük azt a helyzetet, hogy nem 28 különböző egoista irányba indul el az összes ország, hanem egy közös hangot találunk a fekete munkaterületén. Köszönjük szépen, akkor az ECR képviselő csoportnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött és elmondta, hogy mik a szándékai, mik a gondolatai, különösen a növekedés és a foglalkoztatás vonatkozásában úgy gondolom, hogy elég sűrű hónapjai lesznek, hogyha megnézzük, hogy mit szeretnének elérni. Én most itt a fiatalok munkanélküliségére összpontosítanék, mert ennek a szakbizottságnak ez különösen közel áll a szívéhez. Sokat vitáztunk róla, illetve a múlt héten Strasbourgban állásfoglalást is elfogadtunk ebben a témában. Úgy gondolom, hogy annak érdekében, hogy több munkahelye legyen a fiataloknak, olyan környezetet kell létrehozni, ahol a vállalkozások növekedhetnek és munkahelyeket teremthetnek. Az európai miniszterek, az európai parlament nem tudnak munkahelyeket teremteni, de a megfelelő környezetet kialakíthatják, ahol létrejönnek a munkahelyek, és a KKV-k különösen fontosak. 85%-át az új munkahelyeknek ők hozzák létre, úgyhogy nagyon érdekelne, hogy ön szerint hogyan segíthetnénk a KKV-knek, hogy növekedjenek, virágozzanak, munkahelyeket hozzanak létre. A második téma, amivel foglalkoznék, a szakképesítések nem megfelelő volt. A fiatalokat keresnek bizonyos képességekkel, de nem ilyeneket termelnek ki az iskolák nagyon érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban mi az ön mondani valója. Üdvözlöm azt az elképzelést, amiről olvastam az ön anyagában, hogy a jó gyakorlatokat cseréljük ki. Úgy tűnik, hogy a foglalkoztatásban észak-déli a megosztottság. Nyilvánvaló, hogy ugyanaz az orvosság nem minden bajra alkalmazható. Lehet, hogy az Egyesült Királyságban más megoldást kell találni, mint Olaszországban, de nagyon örülnék neki, hogyha részletesebben megvizsgálnánk azokat a területeket, ahol szakpolitikák, gyakorlatok hatékonyan működnek, és érdemes őket széles körben megosztani. Az utolsó dolog, amit említenék, a munkahelyek visszahozása kívülről az EU-ba. Elég sokszor volt erről szó reshoring, ugye az offshoring ellentéte. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen mondani valója? Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE képviseletében Marian ALDE kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy eljött, és vitát folytat velünk ma délután. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy az én frakcióm támogatja majd az önök prioritásait, csak néhány kérdést szeretnék feltenni, hogyha megengedi. Először is az európai szemeszterről beszélt ön, és arról a szükségről, szükségszerűségről, hogy az ownership, a gazda szellem erősödjön. Az Európai Parlament nagyon is egyetért ebben, de mi az ön elképzelése a parlament, miként tudna erősebb szerepet játszani, hiszen a demokratikus legitimitás nagyon fontos lehet. Aztán a makroökonomiai szakpolitikákról, politikákról is beszélt, esetleg kifejteni, hogy mire gondol? Aztán a minőség, illetve a pénzügyi stabilitás fontosságáról, a fiatalok garanciája esetében a tagállamoknál történt némi előrelépés, de az erőforrások jelentenek-e problémát a tagállamok szintjén? Aztán az Európai Monetáris Unió társadalmi vonatkozásairól is beszélt. Nagyon vitatott kérdés ez, sokszor beszéltünk róla a legutóbbi ülésen is. Van-e kézzelfogható előrelépés, amiről beszámolhat nekünk? Végül pedig a szociális gazdaság azt említette ön, hogy ez egy kísérő téma, de mm, nagyon jelentős fejlesztést és munkahelyteremtést eredményezhet közvetetten. Az olasz elnökség milyen konkrét javaslatokat tudna tenni, talán elő lehetne egy mozdítani a szociális tevékenységek, szociális gazdaság jelentőségét. Azt hiszem, hogy sikerült talán betartani a két percet. Igen, köszönjük, sőt be is hozta a lemaradt időt. A listámon a GUNGL részéről szólalna fel egy tag, viszont ő jelenleg nincsen a teremben, és nem tudom, hogy képviseli-e valaki. Akkor később jövünk vissza rá. Akkor a zöldek és EFA részéről Jean Lamberti a szó. Köszönöm elnök úr, és köszönet az olasz elnökségnek is, hogy ezt az ismertetőt megtartották. Nagyon sok mindent üdvözöl az én frakcióm, szociális gazdaság, illetve a szociális dimenzió súlya az európai szemeszter eljárásában. Egy-két dologra szeretnék rákérdezni a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatban, amit szintén megemlített ön vajon hogyan kívánják folytatni a ö, folyamatot, ö, megakadályozzák, hogy a szegénység terjedjen, vagy pedig ö, annak is elébe kívánnak menni, hogy ekkora legyen a szakadék a jövőben. És milyen mutatószámok ö, alapján lehet majd az értést elvégezni tagállamok javaslatai alapján. Aztán az irányítás, kormányzás és gazdaszellem kapcsán. Ez a szakbizottság nagyon fontosnak tartja, hogy a szemeszter eljárásában a civil szervezetek hangsúlyosan vegyenek részt a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy ezzel is fognak önök majd foglalkozni. Aztán az egyenlőtlenség vonatkozásaival kapcsolatban tudom, hogy az olasz elnökség már többször említette, hogy életet kíván lehelni az antidiskriminációs irányelv alkalmazásába. Kíváncsiak lennénk, hogy hogyan, mert nagyon tisztában vagyunk vele itt, hogy mennyi tehetséget pazaroltak el. A zöldfejlesztési aspektus is fontos. Kérdezném, hogy a gazdasági miniszterekkel kapcsolatban van-e a beruházási befektetési aspektusok vonatkozásában, illetve a szakképesítés is nagyon fontos, de hát nem érdemes úgy képezni embereket, hogy nem fektetnek az adott szektorba, mert ez nem túl pozitív, igaz? Köszönöm. Köszönjük szépen. Az EFDD részéről Laura Giádája szó. Köszönöm szépen a szót, üdvözlöm Ön, Poletti miniszter úr. Itt vagyok, fenn a hátsó sorokban. Csupán annyit szerettem volna hozzátenni, hogy Olaszországban sajnos a munkavállalás területén is problémákkal szembesülünk, ugyanis egyszerűen nincsen megfelelő társadalmi háló, amely megmenteni a mobilitás miatt problémával találkozó munkavállalókat. A mobilitás nálunk nem lehetőség, hanem sok esetben kötelezettség, ugyanis a dolgozónak választania kell, hogy vagy elköltözik, vagy olyan döntéseket hoz, amelyek negatív hatással vannak életére. Az ilyen jellegű foglalkoztatás egyébként szinte már zsarolásnak tekinthető, amelynek következtében a dolgozók nem jutnak hozzához a lehetőséghez, hogy saját jövőjükbe tudjanak befektetni. Hogyha fiatalon találok egy ilyen instabil munkahelyet, akkor lehet, hogy nem tudok megfelelően családot alapítani. A Davoszi találkozó keretében a vezető gazdaságok megállapították, hogy a világ vagyonának óriási részét szinte csak néhány ezer ember tartja a kezében, akik többek között a munkavállalók kizsákmányolásával jutottak hozzá. A kérdésem az, hogy vajon ezzel kapcsolatban véget vethetünk-e az ilyen szociális lengéscsillapítók politikájának, és tudjuk-e valahogy hozzásegíteni a gazdaságot a fejlődéshez. Ugyanis rendszer szinten fontos, hogy a lehető legelőnyösebben osszuk újra a vagyont a dolgozók között. Köszönjük szépen! Ez volt akkor a koordinátorok köre. Egyetlen tagunk kivételével, aki úgy tűnik, hogy elhagyta a termet, de később visszatérhetünk rá. Éppen most hallottam, hogy sajnos vissza kell fognunk a felszólalások keretét egy másfél percre, amely sajnos nem igazán tisztességes, hiszen megpróbálták önök is betartani a kétperces keretet, ezért szeretnék eredetileg először a kétperces keretnél maradni, amennyiben tagjaink képesek mégiscsak két percnél rövidebb idő alatt befejezni, akkor az csupa előny lesz a munkánk számára. Köszönöm. És meg is adom a szót kollégám számára újból. Bach úrnak. Igen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen a miniszternek a nagyévi programot, melyet bemutatott, és sok sikert kívánok hozzá. Röviden szeretnék csak szólni. Két konkrét kérdésem lenne. Említette a be nem jelentett munkavégzés elleni kezdeményezést, amely mellett úgy gondolom, hogy egy további probléma a szociális dömping Európa keretein belül, amelyet főleg a szállítás, szállítmányozás keretében, de más ágazatokban is találhatunk. Például a takarítói iparágban, illetve az építőiparban is. A kérdésem az, hogy lehetőség van-e arra, hogy ezzel kapcsolatban kezdeményezzen egy megbeszélést a magasabb körökben is. A másik kérdés a szegénység e, szembeni küzdelemre vonatkozik. Ebben a témakörben is természetesen teljes erővel támogatjuk önt, és egy kéréssel szeretnék önhöz fordulni. A szegénységen belül is a legnagyobb problémát a legszegényebbek jelentik, az otthontalanok, a hajléktalanok. Azt hiszem, hogy ez a téma elveszítette a iránt a való érdeklődést, és egyre kisebb, egyre ritkábban hallunk róla. Ugyanis azt hallottuk, hogy ez is a tagállamok kompetenciájába kelljen, hogy tartozom. Ezért kérem önt, hogy ezzel kapcsolatban is kezdeményezést indítson. Köszönjük szépen, Inéne Gentile kapja meg a szót. Jó napot kívánok, elnök úr, és üdvözlöm Poletti miniszter urat nagy odafigyeléssel hallgattam a különböző pontokat, amelyeket a bizottság elé tárt, és osztom sok tekintetben a az elhangzottakat. De egy további elemeket szeretnék hozzátenni ehhez a vitához, hogy figyelembe vegyük ezeket az egyéb elemeket, témákat is, amelyeket nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni. Először is a nőknek a munkavállalása és az összeegyeztetése a szakmai és a családi életnek. Olyan aktív politikákat kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik a nők jogait arra, hogy összeegyeztethessék a családi és a álléletet és a szakmai életüket, pályafutásokat, és hogy meg tudjanak felelni a kihívásoknak nyilván ő tudja, hogy napjainkban nagyon sok a probléma a munkavilágában. Itt a fiatalokat emlegetjük, és igazunk van, de jobban oda kellene figyelnünk arra is, hogy hogyan ö, alakul ki, na ki a különböző garanciák a fiatalok számára a különböző területeken, és szerintem itten a tapasztalatainkat figyelembe véve sok mindent tehetnénk. De figyelembe kell venni egyéb problémákat is, mint például az elbocsájtott dolgozók, akiket a vállalatoktól elbocsájtottak, és itt gondolok a fekete, tehát be nem jelentett munkavégzésre is. El kell gondolkodnunk bizonyos irányokat figyelembe véve, és horizontálisan kell dolgoznunk más szakbizottságokkal összefogva. Felvetődik a bevándorlási kérdés is, amiről többször volt szó már plenáris ülésen, és drámai helyzet van, különösen Olaszország déli részén. Tehát ezen ezeken a kérdéseken is kell ö, gondolkodni, általánosan a szegénység és a szélsőséges szegénység elleni küzdelemmel kell foglalkoznunk. Szerintem megvannak azok a feltételek, amelyeken alapján fontos politikákat lehetne útra bocsájtani, és a tapasztalatokat felhasználhatnánk, és számíthatunk az önök irányítására és az ön közreműködésére is, és kitűnő munkát kívánok, miniszter vielen Dank. Ähm, Sie haben zu Recht. Köszönöm szépen a szót. Hallottuk már, hogy az első prioritás a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem. A bizottságban megpróbáltuk már, és az elmúlt évben is elindítottunk egy, egy fiatalok számára vállalt garanciát, amely nem egyszerű, nagyon ambiciózus terv, de szerettük volna ezzel egyértelműsíteni, hogy mi ezt komolyan, do, komolyan gondoljuk. Komolyan gondoljuk azt, hogy támogassuk ezt a témát. Az a 6 milliárd euró, amely a kezünkbe került, az az eleinte kevésnek tűnt, de ezzel tovább léphetünk. A kérdés az, hogy hogyan érhetjük el azt, miniszter úr, hogy ezeket megfelelő, ezt a pénzt megfelelően kiadhassuk. Évek óta próbáljuk ezt megoldani, és vannak olyan tagállamok, amelyek még meg sem kapták a pénzeiket, hiszen nagyon részletesen meg kell indokolniuk, és nagyon sok a dokumentáció. Mit tehetünk ez ellen? A szegény fiataloknak meg kell várniuk azt, amíg az összes papírozás és döntés lezajlik a felső hatóságokban? Ez szinte elfogadhatatlan. Erre a megoldásra önnek lehetősége van a kérdést feltettem, a válaszra örömmel várok, közben el kell majd mennem egy másik ülésre is. Hogyha erre egy nagyon konkrét választ tudna nekünk adni, azzal bizonyosan tovább segíteni a témánkat. Köszönjük szépen. Brando Benefici a következő felszólalunk. Benifé, elnézést kér az elnök, a kiejtés miatt, ugyanis a kézzel írt szöveg nem mindig könnyen olvasható. Gentile Presidente, gentile Ministro. Eh, tisztelt elnök úr, eh, tisztelt miniszter úr, eh, nagyon örülök, hogy szólhatok önhöz új európai parlamenti képviselőként a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságban. Juncker úr a legutolsó plenáris ülésen egyértelműen elmondta, hogy mindenképpen szükséges, hogy a bizottság is fellépjen a munkanélküliség elleni küzdelemben, és különösen a fiatalok munkanélküliségi ellen. Hat állásfoglalást fogadtunk el ezzel a témával kapcsolatban Európai Parlamentként, és aláhúztunk néhány elemet, és egyébként az én frakcióm is részt vett ebben. Diszkrimináció valósul meg a fiatalok között, akik Európai Uniós fiatalok, mert a nagyon egyenlőtlen a különböző tagállamok között a munkanélküliségi ráta. Tehát fokozni kell a fiatalok mobilitását szakmai területen, de létre kell hozni az igazi egységes belső piacot is, ez is szükséges. Mindenképpen ö, ö, kötelezettséget kell vállalni, hogy ezt teszi például az olasz kormány is, hogy megerősítsük, vagy módosítsuk a társfinanszírozási arányokat, és ezt szétválasszuk a deficit és a bruttó nemzeti termék vagy hazai termék között, mert ez is fontos ahhoz, abból a szempontból, hogy új munkahelyeket tudjunk létrehozni. Engedje meg, hogy két követeléssel foglalkozzak. Szeretném megérteni, vagy szeretném megtudni, hogy tudhatnánk, megtudhatnánk-e többet e, az EURES e, fejlesztéséről, amit itt többször is többen is említettek. A szolgáltatások kérdése, a foglalkoztatás központi kérdése az egyes országokban, mert a hatékonyság is rendkívül különböző a különböző rendszereknek megfelelően. Tehát itt is lehetne valamit tenni. Továbbá az olasz képviselők valamennyi frakcióban ból találkoztak Gocci alelnökkel, és szeretnénk megtudni, hogy mi az automatikus stabilizátorok kérdésével kapcsolatban a helyzet. Ez volt az egyik legújszerűbb javaslat. Köszönjük szépen a hozzászólást. Kérem, a két percet tartsák be. Veronika Lupe, a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, miniszter úr. Örülök, hogy első alkalommal eljött ide, és a mi ülésünkön is részt vesz de úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos volt, hogy meghallgattuk az ön e- tájékoztatóját. Sok sikert szeretnék kívánni munkájához, fontos az országok számára a prioritás, az én hazám számára pedig alapvetően fontos. Nem szeretném megismételni, amit a kollégák már elmondtak, sok minden elhangzott. Én az európai szemeszterre szeretnék koncentrálni, már korábban volt erről szó. Megállapodást dolgoztunk ki a különböző elemekkel kapcsolatban, és nagyon nagy örömünkre szolgálna, hogyha megbesz, megvitathatnánk ezeket a különböző elemeket. A 2020-as stratégia természetesen az is fontos, és fontos a munkanélküliségi elleni küzdelem. De talán az ambícióinkat is felül kellene vizsgálni, és meg kellene nézni, mi az, amit egyáltalán meg lehet valósítani. Másik dolog, hogy említettek, hogy fontos, hogy jobb legyen a koordináció a közszolgáltatások és a foglalkoztatás között. Valóban egyesek hangsúlyozták, hogy a kötelező jelleget említették, mások azról, hogy önkéntességet kellene inkább, és a fiatalokkal kapcsolatos garanciával. Hon, miből lennének ez az ifjúsági garancia? Erre külön költségvetés lenne 2016-tól, már látom, hogy a két percet túléptem. de a diszkrimináció kérdésében a roma közösséggel is kellene foglalkozni. Van-e ezzel kapcsolatban valami konkrét javaslatuk, és sok sikert kívánok! Marita Ulfskog. Köszönjük szépen! Marita Ulfskog kapja meg a szót. Köszönöm szépen Polletti úr, hogy eljött. Nincs svéd tolmácsolás, úgyhogy megpróbálom rossz angol nyelven előadni a mondandómat. Ez úgyis a közös nyelvünk itt a parlamentben. Szóval azt akartam csak mondani, hogy ez egy nagyon ambiciózus és jó program, amit az olasz elnökség ismertetett. Minden szerepel a napirendjükön ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról a problémáról, hogy szélsőséges nézetek és konfliktusok alakulnak ki Európában mindenfelé, mert az emberek nagyon szeretnének munkahelyhez jutni, és a munka adók kihasználják a helyzetet, bizonytalan, rosszul fizetett, be nem jelentett munkahelyek létrehozásával, azzal, hogy nincs biztonság a munkakörülményekben. Ez egy nagyon veszélyes, ártalmas európai jelenség a szociális dimenziók, a makroökonomiai szakpolitikákban fontosak, ahogyan is mondta, illetve a fiatalok munkanélküliségének kezelése, de az is nagyon fontos, hogy tisztességes fizetéseket kapjanak az emberek a tisztességes körülmények között végzett tisztes munkáért. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen sarokköve az önök agendájának. Köszönöm. Köszönjük szépen. Danuta Jazovetska a következő felszólalunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Az olasz elnökség prioritásai között nagyon fontos témák is szerepelnek, szakbizottságunk prioritásai is. Az egyik ilyen a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem 2013 óta két millió munkahelyet hoztak létre Európában, amelyek betöltetlenek, ugyanis nem illeszkedik a szakképesítés a munkahelyekhez. Eh, hát kérdezzem meg, hogy eh, mit szándékoznak tenni. Eh, Thomas Mann azt mondta, hogy határozottan kell fellépnünk. Az a kérdés, hogy az olasz elnökség mennyire lesz határozott. Nagyon örülök neki, hogy egyik prioritásuk a szociális beruházások támogatása Európában annak érdekében, hogy a szociális modellek minősége és stabilitása javuljon Európában. 2012-ben az Európai Parlament elfogadta támogatta az én jelentésemet a szociális beruházásokról, fejlesztésekről, és felhívást intéztünk ebben a tagállamokhoz, hogy reformálják meg a szociális rendszerüket a jóléti államtól mozduljunk el az aktívabb állampolgárság felé, az elnökség miként kívánja megvalósítani az európai szociális modell igazi reformját. Az utolsó dolog, amire utalni szeretnék, az a munka, aminek a célja a munkavállalók jogainak betartatása. Mit gondol, milyen esély van, vagy mennyi esély van arra, hogy egy európai platform jöjjön létre a e, fekete munka elleni küzdelemre? Miniszter úr, hogyha az olasz elnökség csak egy lépést is megtesz a felvázolt prioritások közül, akkor az már nagy siker lesz. Sion Simon. Köszönjük szépen, Simon kollégánk kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr és miniszter úr. A fiatalok munkanélküliségét helyezték eh, a program középpontjába ez nagyon örvendetes, és a program angol változatának 44. oldala a különlegesen bizonytalan munkahelyek felszámolására is utalást tesz. Én szeretném, hogyha kommentálna ezt hogyha csak a makroökonomiára, a fiatalok munkahelyének mennyiségére összpontosítunk, annak nincsen meg az a veszélye, hogy úgy járunk, hogy rossz munkahelyek jönnek létre. 20 7 órás váltásokban dolgozik a McDonald'snál egy ismerősömnek a barátja, hogyha ilyen McDonald's jellegű munkahelyeket hozunk létre mindenhol Európában nagyon rossz fizetéssel, 27 órás váltásokkal, akkor vajon jót tettünk? Valószínűleg nem. Az Egyesült Királyságban 1,4 millió munkavállaló nulla órás szerződéssel dolgozik, fiktív szerződéssel, szerződésekkel, bizonytalan szerződésekkel alkalmazzák az embereket. Úgy gondolom, hogy komoly gond van a munkahelyek minőségével. Jó lenne, hogyha néhány év múlva arról is beszámolhatnánk, hogy hogyan sikerült a minőségét javítani a fiatalok munkahelyének, mert a fiatalok mindenkinél jobban megszenvedik a munkaerőpiasznak ezt a jelenségét. Köszönöm. Köszönjük. anegérike Gérike a következő felszólalónk. Ha jól olvasom a nevét. A beszélő sajnos még nem kapott mikrofont, de mindjárt. Újra kezdem. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, a bemutatást. Az olasz elnökség egyik célja az, hogy gyermekbarát Európát hozon létre az összes tagállam részvételével. A családpolitikai platform újra alapozását az egyes országokban úgy gondolja, hogy sikerre vihetni, hogyha a gyermekpolitikához igazítanak saját szakpolitikáikat? A fiatalok számára nyújtott lehetőséget, lehetőségeket a lehető legkorábban kell lehetővé tennünk. A családpolitika javítása ugyanis egyértelmű igent mond Európában a gyermekek jogaira. Ezzel tudunk a jövőre koncentráló, fenntartható szakpolitikát létrehozni. És úgy látom, hogy Olaszországnak lehetősége van abban, hogy ebben vezető szerepet játszon. Ehhez sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Úrike Tribézius kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Tisztelt Poletti miniszter úr! Elsőként köszönjük szépen, hogy bemutatta ma a programját nekünk. Amikor a fiatalok munkanélküliségéről beszélünk Európában, akkor teljesen egyetértek önnel abban, hogy az egyik legfontosabb pontja a szakképzésekbe való befektetések folytatása. Ugyanakkor szeretnék öntől választ kapni arra, hogy pontosan hogyan érzi, Mit tud hozzátenni az Európai Parlament ahhoz, hogy a fiatalok munkanélküliségét Európában visszaszorítsa, főként azzal kapcsolatban, hogy ennek a munkanélküliségnek a gyökereit, okait hogyan találhatjuk meg, főként a főként az okok, faktorok meghatározásával, illetve kérdés az, hogy főleg a kis és középvállalkozók, akik a legtöbb fiatal, fiataloknak való munkahelyet létrehozzák, az Európai Unió túlszabályozása, túlszabályozottsága miatt veszítenek a versenyképességükből. Mit gondol, mit tehetünk ezzel kapcsolatban a jövőben, hogyan tudjuk visszatorítani a túlszabályozottságot? Ezen kívül nagyon érdekesnek találtam, hogy felhívta rá a figyelmünket, hogy a Milánói konferencia első megbeszéléseim már szó került arra, a, hogy a szociális témát hogyan tudjuk közösen minden tagállam részvételével előre, előre vinni. Szeretném, hogyha erről részletesebben beszélne még nekünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Richard Hoyt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, a vállalatok társadalmi felelősségére szeretnék rákérdezni a szakbizottságnak. Én vagyok az állandó raportőre e téren, és tudom, hogy az önök minisztériuma foglalkozik ezzel illetve az EU szintű társadalmi felelősségi kezdeményezést szeretnék előmozdítani. Szeretnék többet megtudni a vállalkozások pénzügyi beszámolóinak szabályozására vonatkozóan a görög elnökség előrelépett. Van-e valamilyen határidő a mostani elnökség alatt, illetve négy társadalmilag felelős cég, illetve a Global Report, tehát a világ jelentés szervezete fordultak önökhöz egy levélben az irányelv alkalmazása érdekében. Önök vállalják ezt a feladatot végül, pedig dicsérném önt és a kormányát, az akció terv tervezetért. Az ENSZ vállalkozások emberi jogok kezdeményezése kapcsán tagállamokat akciótervek készítésére hívták fel, és ön azt jelezte, hogy az elnökség nem csak akciótervet készítene, hanem a tagállamoktól konkrét cselekvést is várnak. Köszönöm. Smera Bizotto. Köszönjük szépen, szépen a bizottó kapja meg a szót. Bevenuto, ministro. Beven... Köszönöm szépen a szót. Üdvözöljük, miniszter úr, itt az Európai Parlament körében, ahol nagyon sokat beszélünk a foglalkoztatásról, de mintha nem tennénk eleget a foglalkoztatás érdekében. Valószínűleg ön is hallott már erről a tradícióról a körükben. Két konkrét pontra szeretnék kitérni. Az Európai Uniót 21, 28 különböző rendszerrel működő tagállam tesz össze, amelyek különböző foglalkoztatási rendszerekkel és különböző megközelítéssel állnak hozzá a foglalkoztatás kérdéséhez. Ezért nem beszélhetünk az Európai Unión belül sem egy egységes piacról, hogyha ilyen feltételekből kell kiindulnunk. A kérdésem, hogyan lehet harmonizálni ezeket a különböző irányokat? annak érdekében, hogy sikerrel léphessünk előre, ugyanis ha nem tesszük meg, akkor mindig lesznek olyan országok, amelyek ellentmondanak másoknak, és az országok közötti verseny is problémát okoz majd. Európában több milliós a munkanélküliség mértéke. Szeretném ezért azt egyértelműsítetni, hogy egyszerűen nincsen lehetőségünk további emigránsokat befogadni egy olyan területre, ahol a saját tagállamaink sem találnak megfelelő munkát maguknak. Ürger úrhoz hasonlóan fel kell nekem is hívnom a figyelmet arra, hogy Európában a jövőben 15 millió további emigránst várhatunk. Köszönjük szépen, Georgi Pirinski kapja meg a szót. Thank you. Minister, Köszönöm szépen. Miniszter úr, az írásos anyagában a prioritások között azt mondják, hogy a gazdasági válság bemutatta, itt ülök, hogy a strukturális reformokat olyan intézkedésekkel kell kísérni, amelyek a szociális kohéziót segítik. Vajon ön a szociális kohézió fogalmát úgy értelmezje, hogy a vita közzépébe lehet állítani, és a szociális dimenzió és a monetáris és gazdasági Európának is a középpontjába helyezhető-e. Mert amit hallott mindeddig, világos, hogy számos rendkívül ö, sürgető probléma van, amelyek mind a szociális kohézióhoz kapcsolódnak. Ugyanakkor van a közép és hosszú távú kihívások is. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk jelenleg, hogy ennek a szakbizottságban kéne a legaktívabban fellépnünk, és úttörő munkát kell... Nem tudom, mi a vélemény erről, miniszter úr? Danke sehr. Köszönjük, Morvai Krisztinája szó. Köszönöm szépen, miniszter úr, magyar képviselőként olyan kérdéseket szeretnék föltenni önnek az olasz elnökség munkaügyekkel összefüggő prioritásaival kapcsolatban, amelyek főleg az Európai Unión belül másodosztályúnak tekintett szegényebb nyomorúságosabb sorsú országokat érintik. az első kérdésem ugye az egyik prioritási terület a fiatalkorúaknak a munkanélkülisége. mit szól ön ahhoz hogy nagyon sok fiatalnak ezekből az országokból gy magyarországról más országba kell mennie munkát keresni és gyakorlatilag gazdasági menekültként talál csak munkát a gazdagabb országokban maga mögött kell hagynia a hazáját a gyökereit a családját a baráti körét ön szerint ez normális dolog úgy hallottam én új vagyok ebben a bizottságban de úgy hallottam hogy eddig ez a bizottság ezt alapvetően normális dolognak kezelte. én szeretném hogyha ebben változás lenne mert az én hazámban nagyon sok család számára ez rendkvüli lelki megterhelést és fájdalmat jelent a másik a szegénység kérdése tisztában van e ön azzal hogy például magyarországon kemény fizikai munkát végeznek emberek nyolc órában naponta illetőleg azon is túl körülbelül two hundred euróért havonta olyan üzemekben gyárakban is amelyek nyugat európai eu tagállamok cégeinek a tulajdonában vannak és ugyanezeknek a cégeknek a nyugat európai üzemeiben hatszor nyolcszor tzszer ennyit kapnak ugyanazért a munkáért a munkások. ön ezt elfogadhatónak tartja el, vagy pedig úgy gondolja hogy valamit tenni kell ezzel kapcsolatban például kimondani valamilyen jogforrási szinten hogy nem lehet szélsőségesen különböző jövedelmet fizetni egy európai cégnek a különböző telephelyein. a harmadik pedig hogy gondolja hogy a ttip azaz az európai unió és az egyesült államok államok közötti eh, sokakat rendkvüli módon aggasztó megállapodás szabadkereskedelmi megállapodás tervezet hogyan fogja érinteni a kis és középvállalkozókat és ezen keresztül a munkahelyeket. én ajánlom a bizottságnak hogy amikor a ttip ről fogunk beszélni erről a szabadkereskedelmi megállapodásról ne csak az eu illetékesét hívjuk meg hanem európai kis és középvállalkozóknak a képviselőit is hogy ők mit gondolnak erről a szabadkereskedelmi megállapodásról illetőleg munkavállalói képviselőket is. köszönöm. Danke sehr. Köszönjük szépen. Silvio Costa a következő felszólaló. De úgy tűnik, ő már nincs a teremben. Akkor Lampros von Tulis kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, Tisztelt miniszter úr, ami a be nem jelentett munkát illeti, nem csak az adócsalás, adókikerülésként jelentkezik, hanem vannak ennek eh, hatásai például az egészségre is, mert eh, olyan migránsokról van szó, akik illegális eh, migránsok, akiket kizsákmányolnak a munkaadók, és nem vesznek részt munkaegészségügyi vizsgálatokon, konyhákban, éttermekben dolgoznak, ahol tönkreteszik az egészségüket, vagy veszélyeztetik az egészségüket. Ha ö, nem zsebből fizetik a, ezeket a dolgozókat, és nem a bankok megkerülésével, akkor a munkaadók nem tudják majd igazolni ezeket a foglalkoztatásokat. Tehát ezeket a dolgozókat is bankát átutalással kellene fizetni, ezáltal elkerülhető lenne az adó kikerülés, vagy, és a TB járulékokat is így be kellene fizetniük. És az ellenőrzéseket is javítani kellene, és szankciókat is kellene kiróni olyan munkaadókra, akik olyan munkát kínálnak, ami nagyon alacsony bérrel jár és társadalombiztosítás nélkül. Az illegális migránsok elveszik az állampolgároknak a munkahelyét, amit fel kellene tartani az ország saját állampolgáraira. Ez egyszerűen robbanáshoz vezet, tehát az valamennyi tagállammal kellene, hogy foglalkozon az Unió, és megfelelő útmutatást adni, hogy megőszintessék ezeket a jelenségeket, amikor a migránsok, a bevándorlók illegális módon kerülnek foglalkoztatásra az államnak kellene gondoskodni, hogy ellássák őket addig, amíg visszatérnek saját hazájukba. Az intézményeknek, az adóhivatalnak és másoknak is rendszeres ellenőrzést kellene gyakorolniuk. Ennek már több éve így kellene lennie, és a nyugdíjpénztárak, társadalombiztosítási pénztáraknak már egyszerűen nincsen pénzük eljelenség miatt. Köszönöm. Köszönjük. Ezzel végére értünk a felszólalók listájának, amelyet összeállítottunk. Miniszter úr, élénk párbeszédet, több oldalú párbeszédet e, ígértem önnek, és azt hiszem, hogy az ígéretem valóra is vált. Nem is húzom tovább a szót, és annak érdekében, hogy a 22 felszólalónak megfelelő választ tudjon adni, önnek nem is adok időkeretet. Megadom a szót tehát a miniszter úrnak. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm valamennyiüknek a jó kívánságaikat, az észrevételeiket és a kérdéseiket. Valóban nehéz lenne specifikusan minden egyes kérdésre külön-külön válaszolni, de mindenképpen meg fogom próbálni a válaszomban valamennyi kérdést felölelni, és általánosságban válaszolni minden kérdésre, és ugyanakkor szeretnék reagálni az egyes felvetett kérdésekre is. Első kérdés, és egy első ö, fontos ö, dolog, az olasz elnökség erre a fél évre, erre a szemeszterre összpontosít, és tudatában vagyunk annak, hogy a mi fél évünk az rövidebb, mert ugye a bizottság is megújításra kerül, és a egyéb témák is vannak. Ugyanakkor ez a új mandátumnak, tehát egy új parlamenti ciklusnak is az első fél éve. Tehát lesznek vitáink, napirendre fogunk tűzni különböző témákat, és ezeknek kihatások lesz, amelyek majd túlmutatnak az olasz elnökség idején. Tehát, hogyha most a javaslatot teszünk ilyen-olyan kérdések megvizsgálására, azzal is tisztában vagyunk, hogy a mi fél évünknek megvannak a korlátai, de egy megfelelő együttműködés a tanács és a parlament, valamint a bizottság között lehetővé tehetik azt, hogy jelentős eredményeket érjünk el, és majd napirendre tűzhetünk olyan kérdéseket, amelyek Európa jövője szempontjából fontosak az Európai Parlament mit tehet, ugye ezt többen feltették. Szerintem a parlament e tekintetben ö, megfelelő útmutatást adhat, elmondhatja, hogy mit szeretne, és ösztönözheti a gondolkodást ilyen vagy olyan irányba. Ezt követően természetesen a bizottság, a tanács is játsza a saját szerepét, csak úgy, mint a parlament. De hogyha ö, sikerül kialakítanunk egy megfelelő igazi ö, munkaklímát, ahol megfelelő viták zajlanak, akkor már is elértünk valamit. Ez volt az első dolog, amit szerettem volna elmondani a struktúrájával is szeretnék egy kicsit foglalkozni ennek a szemeszternek, vagy fél évnek. Mindenképpen célszerű lenne egy jobb párbeszédet kialakítani a különböző felek között, a különböző intézmények között, azért, hogy ez a párbeszéd folyamatos legyen arra is szükség van, hogy a bizottságon, a tanácson belül is legyen megfelelő párbeszéd a különböző formációk között. Volt már foglalkoztatásügyi miniszteri, környezetvédelmi miniszteri párbeszéd, és például a foglalkoztatás és információs minisztereket is megpróbáltuk összehozni. Volt már egy vita a stabilizátorokról, és például az olasz miniszterelnök helyettest is bevontuk ebbe a vitába, aki a gazdasági kérdésekkel foglalkozik. Tehát nagyon fontos, hogy a különböző felek tárgyaljanak egymással, mert hogyha a különböző hatalmi szintek külön keresik a megoldásokat a saját berkeiken belül, akkor mindenki csak a saját ö, ö, dolgait fogja előtérbe helyezni, de nem lesz végül megoldása a feladatoknak. Tehát ezért úgy gondoljuk, hogy a megoldás, a vita és az együttműködés intézményi szinten, és ilyen módon szeretnénk ezt a fél évet kialakítani. Arra is törekedtünk, hogy jobb részvételt biztosítsunk a szociális partnereknek az informális tanácsüléseken. Ez egy mód arra, hogy lefolytassuk a vitát oly módon, hogy a szociális partnerek a vita középpontjába kerüljenek. Ez egyben mutatja azt is, hogy az a módszer, amit szeretnénk kialakítani, egy szélesebb részvételt is biztosít. Van egy második téma, amit felvetettek a hozzászólásaikban, ez pedig a fiatalok munkanélkülisége, a fiataloknak nyújtott garanciák és az ehhez kapcsolódó egyéb problémák. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok munkanélkülisége, a fiatalok foglalkoztatása alapvetően fontos a kontinensünk Európa jövője szempontjából. A mi véleményünk szerint nincsen egyetlen adható válasz, és nincs egyetlen eszköz, ami megoldást hozhat. Különböző módozatokat kell kidolgoznunk, amikkel ezek a kérdések kezelhetőek. Először is a képzés a tudás szintjén, komoly probléma van a minőséggel kapcsolatban, az ismeretek minőségével, és a fiatalok garanciája egy jelentős válasz erre, mert nagyon sok olyan fiatallal van dolgunk, akik feladták a tanulmányaikat, vagy akik befejezték ugyan a tanulmányaikat, de azzal a képzettséggel, végzettséggel nem találnak munkát a munkaerőpiacon. Tehát közvetlenül szeretnénk foglalkozni ezen fiatalokkal egy megfelelő aktiválási mechanizmus segítségével. Azt hiszem, hogy ez egy alapvető eleme mindezen programoknak. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a közszféra politikákat szervez, és ezeket ráborítja az állampolgárokra, nem, az állampolgároknak is aktív szerepet kell válasz, vállalniuk, és a fiatalok garanciája ennek a logikának felel meg. A fiatalok maguk kell, hogy a szereplői legyenek ennek a projektnak, hogy bekerüljenek, belépjenek a munkavilágába, és megfelelő kapcsolatba kerüljenek a társadalommal. Ezért gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a fiatali garanciája pálya stabil legyen, és itt az idő, hogy fellépjünk, és bizonyos forrásokat ki se lehez biztosítani. Miből származhatnak ezen források? Szerintem ez egy prioritás. Ha prioritás, akkor együtt valamennyien el kell döntenünk, hogy eh, milyen forrásokat fordítsunk erre a prioritásra. felvetődött a szegénység elleni küzdelem is, amit önök is többször említettek. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül kényes kérdés, ugyanakkor rendkívül fontos is. Milánóban a tanácsülésen lefolytattunk egy vitát, és ott konkrét adatokkal dolgoztunk. Az Európa 2020-as stratégiában 20 millióval akartuk csökkenteni az európai szegények számát. Azonban a válság másik irányba vitt el minket, Európában a szegények száma inkább növekszik, mint csökken. Természetesen megvitathatnánk a pillanatképet a különböző mutatók és indexek alapján, amiket a különböző számadatok mutatnak. De úgy gondolom, hogy a válság rossz irányba vitt el minket. És úgy gondolom, hogy ki kellene alakítanunk egy megfelelő módszert, amivel a nemzeti és a közösségi politikákat összetudnánk fogni, és aktív részvételi politikákat kellene folytatni. Nem lehet ezeket csak úgy pénzügyi transferekkel megoldani. Természetesen a pénzügyi transferek hasznosak, mert hogyha valakinek nincsen jövedelme, akkor nyilvánvalóan a közösségnek ezzel foglalkoznia kell, és ezeket az állampolgárokat meg kell segíteni, mert komoly nehézségeik vannak Azonban a pénzügyi transferek nem szabad, hogy egy függős helyzetet alakítsanak kell, és egyszer mindenkorra elfogadott helyzetnek tekintsük ezeket, hogy ezek stabilizálódjanak. Olyan politikákat kellene kialakítani, amelyek ugyan átmeneti pénzügyi transfert is biztosítanak egy konkrét helyzethez, de olyan politikák kellenek, amelyek szisztematikusan segítik ezen személyeket, hogy kilépjenek ebből a helyzetből con le famiglie. Hiszen tudjuk, hogy konkrét problémák érintik a gyerekeket, a nagy családokat, és olyan szociálpolitikára van szükségünk, amely szelektíven dönt, és a kiskorúakra, a gyerekekre helyezi a hangsúlyt. Ugyanis nagyon nagy szociális felelősség ez a mi vállunkon. elgondolkodhatnánk a szociális gazdaság kérdésén is, hogy ebben miként vehetnek részt az állampolgárok, új fajta jóléti államra van szükség, a közösség új szerepére, a közösségben az egyénnek másfajta részvételére, az állam és a piac közötti dinamizmus másként kell, hogy alakuljon a jövőben az állam és a piac a társadalom felé, a lakóközösségek felé is nyitni eh, lesz kénytelen, és eh, figyelembe kell majd venni, ugye a települések, a lakó eh, környezetek problémáit is. Az Európai Unióban nagyon sokféle formája létezik a vállalati felelősség vállalásnak. Nem gondoljuk, hogy egyetlen receptet kellene mindenkinek követni, úgy gondoljuk, hogy ez a sokszínűség, ez a sokféle forma pozitívumot jelent a piacon is. A szociális szervezetek, szociálisan érzékeny vállalkozások, amennyiben egymással kapcsolatban vannak, akkor a piac is megfelelőben tud majd a szükségletekre reagálni. Amikor a szociálpolitikát vizsgáljuk, akkor is azt vizsgáljuk, hogy miként lehet felelősség teljes részvételt kialakítani az állampolgárok részéről. Ez is segít majd a problémákat megoldani. Aztán van még egy téma, amit felvetettek önök, a mobilitás témája. A fiatalok elutaznak, hogy munkahelyet találjanak, miként lehet őket védeni a különböző tagállamokban. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió egyik fontos pillére a mozgásszabadság, a munkavállalók, az állampolgárok mozgásszabadsága, és úgy gondolom, hogy nem szabad ezt megkérdőjelezni. Ez egy alappillér, de meg kell védeni ezt a pillért, nem elég annyit mondani, hogy ez egy alappillér, és ne is beszéljünk róla. Hogyha így tennénk, akkor akut problémák jelennének meg. Mindenképpen reflexióra, gondolkodásra van szükség. Számunkra ez egy alapérték, de a mobilitás önkéntes választás, döntés eredménye kell, hogy legyen. Tehát egy munkavállaló, egy állampolgár csak önkéntes alapon kell, hogy máshol vállaljon munkát. Ne azért legyen fontos a mozgásszabadság, mert túl nagyok a fizetési különbségek, vagy a munkakörülmények túlságosan eltérnek az egyes tagállamokban. Ez a kényszer mobilitás helyzete lenne. Úgy gondolom, hogy a szakpolitikáknak az eltérések csökkentésére kell irányulniuk, a munkavállalókat minden országban meg kell védeni, akárhol is dolgoznak, és figyelembe kell venni azoknak az országoknak a lehetőségeit és problémáit egyaránt, ahonnan indulnak és ahova érkeznek is. Az elmúlt években azt állapítottuk meg, hogy a származási országokban és a célországokban is voltak problémák, illetve lehetőségek. Ez egy kényes kérdés, mert válság idejét éljük. de a szabad mozgás, a munkavállalók mozgás szabadsága a legfontosabb elv. Valaki megemlítette, hogy a bevándorlással mi a helyzet. Az Európai Uniónak saját bevándorlási politikával kell rendelkeznie, ugyanis a bevándorlók jelenléte egyesek szerint veszélyezteti a munkahelyeket. Lehet, hogy van ebben igazság egyes országokban, bizonyos időszakokban, de hogyha az európai helyzetet általánosságban nézzük, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol igen jelentős a bevándorlás, mégis nagyon alacsony a munkanélküliség. Ez nem ellentmondás egyes esetekben. A bevándorlók teszik lehetővé a növekedés megindulását, a fejlesztéseket, úgyhogy a bevándorlást konkrétan esetenként kell tekinteni. Minden esetre koherens európai szintű politikára van szükség úgy gondolom, hogy morális és etikai kötelességünk is emberek befogadása a világban. Azt tapasztaljuk, hogy drámák zajlanak, emberek kérnek menedékjogot. Hogyan reagáljunk erre? forduljunk el, csukjuk be a szemünket, ignoráljuk ezeknek az embereknek a helyzetét, nem folytathatnak ezek az emberek párbeszédet Európával? Úgy gondolom, hogy ha megtagadjuk tőlük ezt a lehetőséget, akkor súlyos hibát követünk el, a saját lét okunkat számoljuk fel úgy gondolom, hogy megfelelő irányba kell haladni, fel kell számolni a párbeszéd akadályait. A bevándorlás kérdésével mindenképpen foglalkozni kell, azt menedzselni, kezelni kell. Egy-két dologra még kitérnék, biztos nem fogok tudni minden kérdésre választ adni, amit feltettek, de említették még a kis és közepes vállalkozások szerepét, a különböző aspektusok kapcsán. Egy dolgot szeretnék itt hangsúlyozni. A kis és közepes vállalkozások fontos szerepet játszanak a munkahely teremtésben, és általában a gazdaság működésében. Úgy gondolom, hogy fel kell számolni az akadályokat, nem ösztönzőkről kell beszélni, hanem inkább az akadályok felszámolásáról. Úgy tudunk ugyanis segíteni Gyakran ellentmondásos kezdeményezéseket teszünk egyszerre. valahol könnyítünk, máshogy pedig többszörös akadályt állítunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy következetesen felszámoljuk az akadályokat, a KKV-k jól működhessenek a piacon, dinamikusak lehessenek, nem szabad nekik hát keresztbe tenni. Vannak bürokratikus problémák, túlszabályozás is előfordul, ez nyilvánvaló akadály, nehézség a kis és közepes vállalkozások számára. Ezen akadályokat csökkenteni kell. Hát, vessek egy pillantást a jegyzeteimre. Nézzük csak, válaszoltam-e a feltett kérdésekre. Á, igen, van itt még egy felvetett kérdés. A munkaerőpiac az EURES hálózat kialakulása, fejlődése Európában. Ez egy nagyon fontos, nagyon érdekes kérdés. Több éve indult meg ez a folyamat, már nem újdonságról van szó. amire ma szükség van, az az közvetítő hálózatok megerősítése nemzeti és európai szinten egyaránt, és ez kapcsolódik ahhoz, amit szintén felvetettek, vagyis, hogy mennyiben felelnek meg a képesítések a rendelkezésre álló munkahelyeknek, a munkahely kínálatnak. Nos, a nemzeti és az európai szervek gyorsabban kell, hogy haladjanak ebben. Fontos lenne, hogy a az adatbankok harmonizálásra kerüljenek, jobban használhatóak legyenek, a fiatalok a legmobilabbak, úgyhogy a fiatalok kell, hogy gyorsan rendelkezzenek, méghozzá hatékony módon a megfelelő információkkal az Euresszel szeretnénk foglalkozni, és szeretnénk egy második generációs hálózatot rendelkezésre állítani, ami jó válasz lehet az aggodalmakra. Ismerjük, hogy egyes országokban túl nagy a bürokrácia, túl sok a papírmunka, túl sok a szabály, ami az Eureszt illeti. Fontos, hogy ne túlszabályozzunk itt is, úgy gondolom, hogy jó eredményeket érhetünk el ezen a területen. a munkaerőpiaci homogeneitással is foglalkozni kell, ugyanakkor nem szabad túl messzire menni, és nem szabad túl szabályozni. Hát ennyit tudok mondani. Biztos vagyok benne, hogy nem sikerült választ adnom az összes feltett kérdésre. Elég veszélyes vállalkozás volt ez, hiszen szinte lehetetlen minden részletre kitérni. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a különböző megkeresésekért és kérdésekért minden hozzászólást nagy figyelemmel hallgattam, és most az enyém a felelősség, hogy figyelembe vegyem az önök szempontjait a tanácsban folyó munkában, és az általam hangsúlyozott jó szándékunk alapján bizon benne, hogy a jó együttműködés ki fog alakulni az elnökség alatt. Úgy gondolom, hogy megvannak az alapok ahhoz, hogy a kifejezetten nehéz kérdésekkel is megbirkózzunk a munkaerőpiac vonatkozásában. Úgy gondolom, hogyha felelősen járunk el minnyáján, és együttműködünk, akkor sikerülni fog. Remélem, hogy nem okoztam csalódást. Elnök úr, képviselőasszonyok, képviselő úr, köszönöm szépen! Tisztelt miniszter úr, nagyon köszönjük a válaszait. Egyértelmű, hogy 22 kérdésre nem lehet ennyi idő alatt részletes választ adni. Mielőtt tovább lépnénk, három pontot szeretnék hozzáfűzni még a vita lezárásához. Először is úgy gondolom, hogy ez a vita megmutatta, hogy ez a bizottság nagyon komolyan kíván részt venni a szociálpolitikai és foglalkoztatási témákban, és így is fog tenni. Ma a koordinátorokkal magunkhoz ragadtuk a labdát, annak érdekében, hogy a bizottság az Európai Unió 2020-as programjának midterm review eh, felülvizsgálatában megfelelő szerepet játszhasson. Közös eh, dokumentumokat kívánunk kibocsátani a parlamenttel, és azt esetleg kombinálni egy további kérelemmel, és a mai napon esetleg még erről beszélhetünk is. Ez természetesen mind az olasz elnökség terveinek keretében kerülhet sor. Második kérdés, a TTIP-vel kapcsolatban nem szeretném önöket tovább terhelni, ugyanis nagyon sokat fogunk még ezzel kapcsolatban beszélni. Ha jól tudom, már ősszel sor kerül egy meghallgatásra, amelynek keretében a témakörrel foglalkozhatunk, főképp a foglalkoztatási jogokra vonatkozóan. Hogyha megengedtetnek egy kritikai hozzá fűzni valót. A tanács és a parlament által kiadott rendeletek, például az anyák védelme, illetve a kiküldött dolgozók irányelvére vonatkozóan nagyon, fontosan, hogy, nagyon fontos, hogy ne veszünk el a túl bürokratizálódás útvesztőjében. ezt az adott rendeletet egyébként ennél sikeresemnek kér, képzeltem el, főleg ami a kiküldött munkavállalók kizsákmányolását illeti, illetve annak kontrollját. Amennyiben egy olyan véglegesen bürokratizált program jön ki belőle a végén, amely megnehezíti a dolgot, az nem viszi előre az Európai Unió ezen a területen. Ezért kérem, hogy ebben a témában a közösséget még ennél jobban is vonjuk be a témakörbe. Köszönjük szépen, hogy itt volt közöttünk, miniszter úr. Azt hiszem, a jövőben is közeli kapcsolatban maradunk, és természetesen a szociális kérdésekkel kapcsolatban mindig szót fogunk kérni a parlamentben, és élénk figyelemmel fogjuk követni az ön munkáját is. Köszönjük! Akkor most talán tartatunk is egy rövid szünetet. So, Kolleginnen und Kollegen, darf ich bitten, wieder Platz zu nehmen? Kedves kollégák, kérem, foglaljanak újra helyet. Négyes pont a napi renden. Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Első eszmecsere következik. Az a probléma, hogy nagyon gyorsan haladtunk, a szöveget viszont nem fordították még le minden nyelvre, csak angolul áll rendelkezésre. Első eszmecseréről lévén szó, talán megelégedhetünk az angol szöveggel pillanatnyilag, kiindulhatunk tehát ebből. Itt egy vélemény tervezetet kell készítenünk ugye a mi illetékességünk egy vélemény készítésére terjed ki. A Költségvetési Szakbizottságnak készítjük a véleményt. Marian Arreas lesz a jelentés, a vélemény készítője, Juta Steinbüköt váltja fel. Igen, hát két percben megpróbálom összegezni, hogy miről van szó. Tehát a vélemény készítője nincs jelen, mindenképpen végre eh, ki kell eh, fizetni a legutóbbi pénzügyi időszakból fennmaradt eh, kifizetetlen számlákat, hiszen erre vállalás történt. A frontloading mindenképpen üdvözlendő, de az ilo a számai kicsit eltérnek. Nagyon sürgős, hogy létrejön egy európai program a munkahelyteremtésre. Arena asszony azt javasolja, hogy a pilot projektnél ami az európai biztosítási kártya lenne, készüljön egy tanulmány, amit mi fenn felhasználunk majd a munkánkban korábbi mandátumnál is volt ilyen, projekt, aztán az energia és a szegénység kérdésével is foglalkozhatnánk, aztán eh, az azbesztel kapcsolatban egy előkészítő eh, munka eh, zajolhatna, Ananas asszony nagyon örülne neki, hogyha kontribuálnának a kollégák, és akkor én pedig konkrét kérdésekre válaszolnék majd. Köszönöm szépen, Jutta. Akkor az árnyékelőadót adót kérem. Jaroszláv Prúra, az epp t töltesi. Köszönöm szépen, elnök úr árnyék előadóként szeretnék köszönetet mondani Marian Arenának a 2015-ös költségvetéssel kapcsolatos vélemények készítésért úgy gondolom, hogy ennek a költségvetésnek a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából kulcsfontosságú szerepet kell játszani, különösen abból a szempontból, hogy a fiatalok drámai munkaerőpiaci helyzetét javítsuk. Nagyon fontos, hogy pénzeszközök is rendelkezésre álljanak. Az EU foglalkoztatási kezdeményezése, fiataloknak tett kezdeményezése és az Európai Szociális Alap megfelelően kell, hogy működjön működjenek. Biztos vagyok benne, hogy a munkaerőpiac fenntartható megváltoztatásához a KKV-k megfelelő fejlesztése is fontos, hiszen ők adják a 65%-át az EU munkahelyeinek. Az én módosítóimban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy megfelelően kell finanszírozást biztosítani az úgynevezett startupoknak, illetve a KKV-k fejlesztésére programokat kell bevezetni, és fel kell számolni a bürokráciát. Nagyon fontos a szociális vállalkozások támogatása, illetve a mikrohitelekhez való hozzáférés segítése. És amikor a az európai studafút ki akarjuk használni, akkor azonos esélyeket kell biztosítani a fogyatékossággal élőknek, nekik is megfelelő hozzáférést kell biztosítani a munkaerőpiachoz, a szegénységen belül a gyermekszegénységet kell mindenek előtt felszámolni, pénzt kell adni azoknak, akik a leginkább rászorulnak. Az európai uh, bizottságnak is foglalkozniuk kell a mi prioritásainkkal a 2015-ös költségvetésre vonatkozóan. Köszönöm. Köszönjük. Ulrike Trebezius az ECR részéről kapja meg a szót. De úgy látom, hogy már nincsen köztünk a teremben, úgyhogy tovább is létezünk. Akkor Alien Harkin az ALDE részéről. Thank you. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elsőként szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló munkát, melyet a dokumentumon végzett. Támogatom az által előterjesztett javaslatokat. Ami a tanács álláspontját illeti a költségvetéssel kapcsolatban, ma kaptuk az információt, és még nem volt rá időm, hogy részletesen áttekintsem, hogy pontosan hogyan áll a módosító tervezet, később meg fogom vizsgálni, de arra akartam visszatérni, hogy az előadó javaslataival kapcsolatban egyértelműen támogatom, sőt szeretném is megerősíteni a garanciára és az egyéb alapokra tett javaslatait. Ahogyan az elnök úr is tudja, az EGF-fel kapcsolatban is ma vizsgálhatjuk meg a kérdéseket, és ez az első olyan alkalom, amikor az EGF-re és a nic is vannak kérelmek. És érdemes, és ez egy érdekes fejlődés, ugyanis ez egy újabb olyan európai alap, amelyet a fiatalok munkanélkülisége területén felhasználhatunk. Tehát ezzel kapcsolatban csak szerettem volna ösztönözni a tagállamokat, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket, amennyire tudják. Ami a pilot projekteket illeti, ezek megegyezés született, és ezeket is örömmel támogatom. Csupán ennyit szerettem volna elmondani, és megköszönni az előadónak a kiváló munkát. Köszönjük szépen! A GUE-től úgy látom, hogy nem látom a, a, az ülésen az érdekelteket, ezért Meszerics Tamácsé a szó. Köszönöm szépen, itt ülök az egyik kollégám helyett. Köszönöm a jelentéstevőnek a jó munkáját, alapvetően támogatjuk az összes jó ötletet és úgy gondoljuk, hogy már egy megfelelő kompromisszum több olyan kérdésben, amit már felvetettünk. Egyetértek azzal is, hogy a frontloading nagyon jó ötlet, számos kérdés program van, ahol a túlzott frontloading nem igazán segíti az előprelépést. lépést elő vagy utóbb meg kell vizsgálnunk azt is, hogyan lehet ezt, hogy a tagállamok felvegyék, mert a felvételi képességük nem azonos az egyes tagállamoknak. A másik dolog, hogy azt is köszönjük, hogy elfogadták a javaslatunkat az energiaszegénységi projektre vonatkozóan. Szerintem ez lesz az egyik legfontosabb kérdés az elkövetkezendő években. Ez sokkal több, mint de gondol az ember első látásra, talán majd ezt a témát még ki tudjuk fejteni. Nagyon sok kis szimbolikus csökkentés van a különböző költségvetési sorokon, de próbáljuk megtartani ennek a projektnek a fontosságát. Köszönöm. Dankeschön, von der e FDD habe ich kein... Köszönjük szépen, az FDD-től nem látok egyelőre felszólalót. De van esetleg valaki, aki felszólalni szeretne? Úgy látom, nem. Elnézést, megadom a szót a kollégának, akinek nem tudom elolvasni a névtábláját innen messziről. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az a javaslat, hogy európai szociális biztonsági kártyát adjunk ki, úgy gondoljuk, hogy egyenlő azzal a gondolattal, mintha egy európai szintű polgárazonosító rendszer próbálnak bevezetni. A demokratikusan választott nemzeti kormányok alapján, kormányoktól újból Brüsszel felé központosítanánk a döntéshozást. Amikor a amikor az Egyesült Királyságban próbáltak meg azonosító kártyát bevezetni, személyigazolványt, nagyon komoly volt az ellenállás, ugyanis az polgárok mind ellenálltak ennek az ötletnek is. A kérdés volt például, hogy hogyan tárolják a kártyákhoz kapcsolódó információkat, és hogyan használják fel azokat később. Minden az ilyen kártyákkal kapcsolatos információkat folyamatosan frissíteni kell annak érdekében, hogy a rendszer hatékony legyen. És a rendszer kiépítése után kérdés az, hogy mennyi további információt kell a polgároknak megadniuk a jövőben. Minden hasonló programnak nagyon komoly emberi jogokkal kapcsolatos hatása is vannak, főleg, hogyha a biztonság érdekében a polgároknak már biometrikus adatokat is meg kell majd adniuk. Felmerül aztán egy ilyen program költségének a kérdése. Amikor az Egyesült Királyságban 5 évvel ezelőtt elvetették a személyigazolványok gondolatát, akkor a projekt projekt valószínűsíthetően 800 millió euróba került volna egy 10 éves idő, időszakra vonatkoztatva. Hogyha ezt 500 ezer emberre kellene kiterjeszteni, 6 milliárd euróra rúgna a költség. Ez tehát nem garantálja még mindig, hogy az új biztonsági veszélyeket ki tudjuk védeni. Ugyanakkor számomra a leginkább a polgárok adat adóval kapcsolatos adatai aggasztóak. Ugyanis egy ilyen rendszer szinte lehetetlen lenne egy központi, európai szintű társadalombiztosítási és adózási rendszer kiépítése nélkül létrehozni. Azt hiszem ez csak egy további lépés Juncker úr álma irányába, amely egy szuper európai rendszert kíván létrehozni, és minél több döntéshozatalt elvenni a választópolgárok irányából, központ irányába. Köszönjük szépen! Egy további jelentkezést láttam idáig, ezért megadom a szót Jezsovicka asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, a dokumentum nagyon egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok munkanélküliségével szembe kell szállni. Örömmel látom benne azt, hogy bizonyos pilot projektek tovább tudnak lépni, főleg az emigránsok nehéz helyzete területén Európában. Ez üdvözlendő dolog. Emellett szeretnék módosítói javaslatot benyújtani. Támogatjuk azt a gondolatot, hogy támogatási központokat hozzunk létre az Európába érkező bevándorlók számára, annak érdekében, hogy a munkapiacon segítsük őket. Köszönjük. Köszönöm szépen. Van-e esetleg további hozzászóló a témakörrel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a bizottságnak adom meg a szót Oliver Rulandnak. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég rövid leszek. Mindenek előtt nagyon köszönöm ezt a véleményt, az Európai Parlament véleményét e, mi szerint, e, önök szerint az eredeti bizottsági javaslathoz kellene visszatérni, van itt egy pont, ami nem szerepel a véleménytervezetnél, a tanács először tesz javaslatot az EASY program esetében egy kötelezettségvállalási előirányzat csökkentésére. Felhívom a figyelmüket rá, hogy ez elég nagy újdonság költségvetési szavazásnál, pénzügyi tervkészítésnél. Ami a pilotprojektek első hullámát illeti, volt már reagálás hivatalos szinten a bizottság részéről, mi szerint felhívnák a figyelmet arra, hogy nagyon fontosak ezek a témák, és felhívnánk a parlament figyelmét arra is, hogy többé-kevésbé már ezeket a munk ezeket a témákat a jelenlegi munkaprogramban figyelembe vettük. A pilotprojektekre vonatkozó javaslatnál a legfontosabb kritérium, amit alkalmazunk az, hogy az adott témára kiterjed-e a meglévő jogalap, illetve a létező, meglévő költségvetési keret, Igazából a legfontosabb ennek a szempontnak a vizsgálata. Fontos lenne persze, hogyha nagyobb keretek is rendelkezésre állíthatóak lennének. Nem tudom, hogy a bizottsághoz milyen kérdést szeretnének feltenni, nagyon szívesen rendelkezésre állok, hogyha bármi nem világos. Vannak esetleg még további kérdések a bizottság állásfoglalásával kapcsolatban? Ugyanis ha nincsen, akkor megadom a szót az előadónak, illetve képviselőjének, helyettesének. Igen, köszönöm. Mária Réna kolléganőm nagyon örülni fog annak, hogy milyen széles körű támogatást kapott az általa kiadott állásfoglalás. Szerettem volna még a nevében elmondani, hogy egy további pilot projektet teszünk még hozzá az Európai Unión belüli minimál bér kérdésében. Az ilyen projektek csak kipróbálják, hogy milyen hatásai lennének az egyes intézkedéseknek. Ami a KKV-k finanszírozását illeti, arra nem ez a bizottság a megfelelő fórum, ugyanis a, erre az ITER bizottság például sokkal jobb terület, nem kötődik elég közel a mi munkánkhoz. E, ezen kívül természetesen előre örülünk az árnyékelőadókkal való együttműködésre, működésnek és a módosító javaslatoknak is, amelyeket kapni fogunk. Most köszönöm szépen. Akkor az időkeretet kell még egyeztetnünk. 2015. július 23, 2015. július 23 a módosítók leadásának határideje, kérjük, hogy angolul adják be őket a gyors munka érdekében. Tehát 2014. július 23-áig éjfélig. December 3-án kerül sor a módosítók megtárgyalására. Szeptember 3-án fogunk ezekről a jelentésről szavazni. Ugyanis szeptember 4-e a költségvetési módosítók határideje, amelyel kapcsolatban az ülés szeptember 29. október 1-2 körül folyik majd le. Majd a plenáris ülés október 22-én fog ezzel foglalkozni. Nos, hogyha ezzel a témával végeztünk is, akkor tovább léphetünk az ötödik napi rendi pontra, az a be nem jelentett munkavégzés elleni együttműködésre szolgáló európai platform kérdésére. Ezen témakörben még meg kell neveznünk az előadót. A mai napon a bizottsággal egyeztethetjük állásfoglalásainkat. A bizottság április 9-én fogadta el a tervezetet, az MPÖ bizottság pedig szeptemberben fogja kijelölni az előadót. Ezzel kapcsolatban a koordinátorok is egyeztettek már. Az előzetes megbeszélésekből már egyértelmű, hogy ez az olasz elnökség egyik legfontosabb kezdeményezése a következő fél éves munkára vonatkozóan. A javaslatot egyébként az EGSB is tárgyalásra vette már, tehát így a, már most egyeztethetünk a képviselővel annak érdekében, hogy megbeszéljük a témát. Muriel Green-t, az osztályvezetőt köszöntöm a témakörben, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint minden tíz európai közül egy olyan szolgáltatást vásárol, amik jelentett lett munkából származik, és minden negyedik európai polgár azt is elfogadja, elfogadja, hogy végzett már nem bejelentett munkát. Különböző típusúak ezek a bejelentés nélküli munkák, de valamennyi tagállamot érintik, és nagyon negatívak a következményei. Negatív a hatása a munkavállalóra, a vállalatokra, de a társadalom egészére is, és a nemzeti költségvetésekre is. Tehát ez minden tagállam számára egy kihívás. A negatív következmények természetesen a munkakörülményekben jelennek meg, az egészségükre, biztonságukra való kihatása, de különböző jogok is csorbulnak, például a munkaidő, a fizetett szabadság, a képzéshez való jog, vagy például a foglalkoztatás biztonsága, a munkanélküli segélyhez való hozzájutás, és egyéb aspektusok is csorbulnak. Ennek hatása van arra is, hogy az, érintett személyeknek a az egészségbiztosítások, nyugdíjbiztosítások sem megfelelő, és a versenyre is rossz hatással van a tagállamokat, illetően pedig rossz a hatás, vagy negatív a hatása többek között az adóbevételi és a járulékbevétel szempontjából és ez ugyanakkor egyben csökkenti a lehetőségét annak, hogy aktív politikákat vála, valósítsanak meg az államok egyéb területeken. Az Európai Unió szintjén vannak dolgok, amik már történtek az elmúlt években, a tagállamok is igyekeztek összefogni, különböző csoportok alakultak, hogy megvizsgálják, hogy mit is lehetne tenni, az együttműködés területén. Ugyanakkor azt látni kell, hogy valójában nincsen olyan fórum, vagy olyan entitás az unió szinten, amely lehetővé tenne egy igazi, valódi együttműködést a tagállamok között a bejelent, be nem jelentett munkavégzés területén. Tehát nincsen holisztikus megközelítés, van akik a, ö, ellenőrzéssel foglalkoznak, vannak egy más fórumban, ahol a társadalombiztosítási kérdésekkel, de nincs megfelelő munkacsoport. Ugyanakkor vannak bizonyos nehézségek is, amik fontosak lennek, hogy a, határon átnyúló jelenségek is kezelhetőek legyenek, amelyek ugyancsak megjelennek a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatban. Ennek a diagnosztikának az alapján, hogy különböző formákban a be nem jelentett munkavégzés valamennyi tagállamban felmerül, és figyelembe véve azt, hogy a különböző nehézségek és a jelenség minden erőfeszítés ellenére továbbra is jelen van, azt javasoltuk április 9-én, hogy hozzunk létre egy megelőzési platformot, és egy olyan platformot, ami segít küzdeni a be nem jelentett munka ellen. Ez együttműködési platform lenne a tagállamok között, és valamennyi tagállam részvételevel történne az ő nemzeti hatóságokon keresztül, tehát a munkafelügyelet és egyéb intézményeik között, hogy a szabályokat vizsgálják. Tehát akik ez nap mint nap munkával vállalnak, azokat segíteni, hogy egységesek legyenek a munkafelügyeletek, akik a biztosítást ellenőrzik, azok is együttműködjenek. Ez egy olyan fórum legyen, ami strukturált és rendszeres módon kicseréli tapasztalatait, és ezt a holisztikus megközelítést segíti, mert a be nem jelentett munkavégzés az egy komplex jelenség és ez nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió ö, tudná támogatni a tagállamoknak az erőfeszítéseit ezen a területen. Ami a nemzeti hatóságokat illeti, és a bizottságot, mellettük lennének még ö, megfigyelőként a szociális partnerek Európai Unió szinten, Emlékeztetni szeretnék, hogy a javaslat előkészítéséhez, ami a 153-as cikk alapján került benyújtásra, a bizottság két fázisban konzultált a szociális partnerekkel, és ezt tette lehetővé, hogy gazdagítsuk a javaslat tartalmát olyan gondolatokkal, amelyeket a szociális partnerek vetettek fel. Itt szeretnénk eh, ehhez eh, a Eurofundot, a Dublini eh, alapítványt, a Bilbaóit is bevonni, valamint a Nemzetközi Munkagyi Szervezetet, valamint az Európai Gazdasági térséget. A fő céljai ennek a platformnak, az lenne, hogy jobban ö, valósítsuk meg, alkalmazzuk a nemzeti szabályokat a nem, be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatban, illetve az Európai Unió szabályokat. Ö, hivatalos munkahelyek ö, jelenjenek meg, és a ö, munkaerőpiacra való integrálódást és a szociális befogadást is ezúton javítsuk Három fő cél van, egyrészt az együttműködés javítása a különböző nemzeti hatóságok között, a technikai képességeik javítása, hogy jobban észrevegyek a határon átnyúló jelenségeket, valamint a a sürgőség érzésének a felkeltése a nagy közönségben, hogy jobban értsék, hogy ezzel a kérdésre foglalkozni kell. Egy három dolog lenne a jó gyakorlatok és az információcsere, a szakértelem és elemző képességek kibontakoztatása, valamint a közös operatív fellépések a határon átnyúló esetekben. Javasoljuk a társjogalkotónak bizonyos feladatokat, hogy sikerüljön elérni ezeket a célokat. Számos ilyen van, ez kétségtelen, a kihívásnak megfelelően. Természetesen az ismeretek javítása fontos, különböző jellemzői vannak az adott nemzeti munkaerőpiacoknak megfelelően. Vannak tagállamok, ahol még a különböző büntető és egyéb törvénykönyvekben nem jelennek meg a be nem jelentett munkavégzés, mint cselekmény, vagy tényállás, határozni kellene, meg kéne vizsgálni azt is, hogy milyen határozatokat, illetve fellépéseket tettek a tagállamok eddig. A munkafelügyelőknek és más ellenőrző hatóságok munkatársainak is kellene adni kapaszkodókat, hogy jobban felfedezhessék a jelenséget, és olyan eszközöket kellene adni, amivel a be nem jelentett munkavégzést fel tudják tárni. E tekintetben fontos a határon átnyúló együttműködés is. Fontos továbbá megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet javítani az információ és adatcserét, ami szükséges lenne a tagállamok között, ugyanakkor természetesen figyelembe véve az adatvédelmi szempontokat Fontos lenne képzéseket is megvalósítani a hatóságok munkatársai számára, és támogatni európai kampányokat a horizontális szinten vagy egyes ágazatokban, amelyeket különösen érint ez a be nem jelentett munkavégzési jelenség. Nos, nagyjából ezek a fő célkitűzései a javaslatnak. Nagyon szívesen működnénk együtt a jelentéstevővel, akit majd e, kiválasztanak. Ez mindenképpen olyan téma, amit a parlament mindig is fontosnak tekintett, Steinrück asszony ösztönzésére múlt év decemberében a parlament állásfoglalást hozott a hatékonyabb stratégiákról a munkafelügyelet vonatkozásában, illetve a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatban és az e területen megvalósítandó szorosabb együttműködés kapcsolatban. Azóta április 9-én elkezdtek a tárgyalások a tanács szintjén, a görög elnökség alatt jól haladtak, és most folynak tovább az olasz elnökség alatt, hogy ezt a miniszter úr is az, előbb, az imént említette. Még vannak viták, de történt előre lépés a tekintetről is, hogy mennyi lenne kötelező a tagállamok részvétele, és voltak viták arról is, hogy milyen formában eh, kerülne sor a kezdeményezésekre, és a kezdeményezések listájáról is. Köszönöm, elnök úr. Dankeschön. Köszönjük szépen. Különböző, több különböző felszólalót is felírtam az felszólás közben. Steinrock kollégája az első szó Köszönjük szépen a bemutatót! Tavaly a szolgáltatások keretében való kiküldés irányelv keretében is például nagyon átfogó képet kaptunk a szituációról, és úgy gondolom, hogy a bizottság jó javaslatokat tett közösen annak érdekében, hogy hogyan tudunk szembeszállni a be nem jelentett munkavégzéssel. Nem szabad a fókuszt az egyes munkavállalókra irányítani, ugyanis az Európai Unióban nagyon komoly kiterjedt vállalkozások viszik végre az ilyen adó és társadalombiztosítási csalásokat, visszaéléseket, amelyek 2012-ben 2,4 milliárd eurónyi hiányt okoztak az uniónak. És ez a tagállamok érdeke is, hiszen az adó és TB csalások a, főleg az ő polgáraikra hullanak vissza. Úgy gondolom, hogy ez a témakörnek jó kezdetet ad, de számunkra, szociáldemokraták számára nem megy elég messzire. Mi azt kívánjuk, hogy például a színlelt önfoglalkoztatottakat is megfelelően meg tudjuk célozni Említette számunkra a szociális partnerek szakértelmét, amelyet a javaslat kidolgozásánál igénybe vett. Ezzel kapcsolatban azonban kérdés az, hogy akkor miért kapnak a platformban ők csupán megfigyelői szerepet. Hogyha ezek a szociális partnerek, ezek a szakszervezetek a múltban az egyetlen olyan szervezetek voltak, akik nagy mértékben tudták felderíteni az ilyen visszaéléseket, akkor fontos lenne nagyobb szerepet adni nekik, nem csupán megfigyelői lehetőséget, nem csupán elemzésre van szükségünk, hanem fel kell ismernünk a postafiók cégeket, és ezekkel is szembe kell szállni, valamint a határon átnyúló visszaéléseket is. Ezekkel ugyanis a nemzeti szintű ellenőrzés kevésbé tud foglalkozni. Ehhez az összes tagállam koordinált bevonására van szükség, ugyanis csak így vihetjük igazán siker ezt a rendszert, így hatékony. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes tagállamnak minden területen kötelezővé kell tennünk a rendszert. Nem kereshetik ki maguknak azokat a területeket, amelyeken alkalmazni akarják. Hogyha egy közös munkaerőpiacra rendelkezünk, akkor ezt közösen kell megoldanunk, és az egyes elszigetett munkaerőpiacok nem elegendőek ezek hozzá. Fontos jelszavak a közösség és az együttműködés, cselekednünk kell, nem csak beszélgetnünk róla. Köszönjük szépen, Zsors Bach, a következő felszólalunk. Igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csupán támogatni szeretném a bizottságot, és üdvözölni az előbbi bemutatót, amelyel bemutatta számunkra a témakört. Úgy gondolom, hogy ezt a témát nagyon magas szinten kell megvizsgálnunk. Ahogy alatt már hallottuk, a fekete foglalkoztatásnak nagyon komoly nemzetgazdasági költsége is vannak, de természetesen maga a munkavállaló is komoly előnyöktől esik el, nagyon nagyok a költségei. Számomra nem is kérdés, hogy a platforma való részvételnek kötelezőnek kell lennie, különben csupán üres papírként marad kezünkben a dokumentum, amely, amelyel nem, létünk, nem lépünk túl azon, hogy a tagállam csak maga foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Hogyha nem tesszük kötelezővé a rendszert, akkor az egyes országok nem feltétlenül fognak abba az irányba elmenni, hogy közösen felhasználják a lehetőséget. Szeretném tehát, köszön, szeretnék tehát köszönetet mondani a bizottságnak ezen témakör feldolgozásáért. Köszönöm. Köszönjük. Sofia Ribeiro a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a bizottságnak a kezdeményezéséhez. Teljes mértékben egyetértek, hogy intézkedésekre van szükség a szociális védelemben illetve fel kell venni a küzdelmet a párhuzamos gazdasággal, a szürke gazdasággal, és ennek óriási gazdasági kihatása lehet. Azt szeretném mondani, hogy ez a kezdeményezés nagyon fontos lehet a legtöbb rossz gazdasági helyzetben lévő régió számára. Én az Azori szigetekről érkeztem, ez egy nagyon elszigetelt távoli régió 5%-kal elmaradunk mindenben a portugál átlagtól, ezért nagyon fontos ez a kérdés. Egyetértek a kollégával, aki azt mondta, hogy kolléganővel, aki azt mondta, hogy nem érti, hogy a szakszervezeteknek miért lenne ö, szerepük, ö, maximum megfigyelő szerepet játszhatnának. Nos, nekem szak szervezeti a hátterem, és én azt nem értem, hogy a szakszervezeteknek miért ne lehetne aktívabb szerepe, miért nem várjuk tőlük, hogy aktívabb szerepet játszanak ebben. És még egy dolgot említenék meg, a bevezetőben az szerepel, hogy amennyiben túl sok a szabályzás, túl magasak az adók, az ösztönzi a fekete munkát. Nos, a platform létrehozásának kezdeményezésekor egyáltalán nem volt szó a túlzott adóztatásról. Mindenképpen szólni kell erről is a vitában. Szovjetszka. Köszönjük szépen, Szovjetszka asszonyi a következő szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A be nem jelentett munkavégzés illetve a fiktív kényszervállalkozás jellegű önfoglalkoztatás ö, súlyos ö, probléma ö, Európában. Elhangzott, hogy nincs ö, együttműködés a tagállamok között. Szerintem van ilyen együttműködés. Több munkacsoport bizottság is foglalkozik a be nem jelentett munkavégzéssel, és a munkaügyi felügyeletek is egyeztetnek a munkaerőkiküldés vonatkozásában, stb. A foglalkoztatási szakbizottság, vagy munkabizottság, illetve a társadalombiztosítási munkabizottság is foglalkozik erre, aztán a közvetlen adózással kapcsolatos adminisztratív együttműködéssel is foglalkozik egy munkabizottság, és a jó gyakorlatok kicserélését tűztek ki célul. A tagállamok igenis érdeklődnek az ilyen együttműködés iránt, ami a be nem jelentett munkavégzés felszámolását célozza. A kérdésem az, hogy miért nem használják használjuk a meglévő rendszereket. Van például az IMI rendszer, kiváló pilotprojekt indult be most Európában. Úgy gondolom, hogy a tagállamok részvétele az ilyen típusú kommunikációban, információcserében igazán remek, és erre építenünk kell. A társadalombiztosítási rendszerek közötti csere rendszerét is kihasználhatnánk. Két millió euró az éves költsége ennek a platformnak, ráadásul 20 ezer eurót kell még utazási költségekre és más kiadásokra elkölteni. Egyetértünk, szükség van erre a küzdelemre, de talán hatékony lenne a jelenlegi eszközökkel is. Köszönjük szépen, John Collins, a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a be nem jelentett munkavégzés és a kényszervállalkozás nem csak az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumát károsítja meg, hanem Um, az embereknek a vállalkozásokba vetett hitét is rombolja. Ezen okoknál fogva a UKIP egyetért vele, hogy a szabályozásban foglalkozni kell azzal, hogy emberek megkárosítják a brit adófizetés rendszerét. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a demokratikusan választott ezért a közvélemény által elszámoltatható politikusoknak nemzeti szinten kell ilyen intézkedéseket hozni, nem pedig az Európai Uniónak a nem demokratikus szinten. Az európai szakpolitikák már így is rengeteg problémát okoztak. Ez a javasolt szabályozás csak arra mutat rá, hogy az Európai Unió szakpolitikai a gyakorlatban nem működnek. Hogyha 500 millió embernek nincs lehetősége arra, hogy mindenki Nagy-Britanniában dolgozzon, mert ellenőrizzük a határainkat, akkor most a saját parlamenti rendszereinken keresztül kell az adóelkerülés ellen a küzdelmet felvenni, nem pedig EU jogszabályokkal. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jogszabály egy újabb csavar az EU bürokráciáján. A UKIP eltökélt abban, hogy minden ilyen ö, alattomosan becsempészett jogszabály elfogadását megakadályozza. Teljes mértékben ellenzem azt is, hogy 2,1 millió eurót költsön az EU az adófizetők pénzéből egy újabb EU beszélgető fórumra a mi költségünkön azt sem értem, hogy hogy lehetséges, hogy nem ö, látják, hogy milyen a gazdasági helyzet az EU tagállamaiban. mindenki azt akarja, hogy az EU kevesebbet, kevesebbet költsön, kevesebbet szabályozzon, a UKIP pedig ezzel egyetért. Thank you. Köszönöm. So, möchte die Nos, szeretne a bizottság hozzászólni még egyszer az elhangzottakhoz? Maria? Euh, Igen, nagy örömmel válaszolok a demokratikusan választott parlamenti képviselők által feltett kérdésekre. Mindenek előtt Stambrück asszony észrevételére és Ribeiro asszony észrevételére azzal kapcsolatban, hogy a szociális partnerek milyen helyet foglalnak majd el. Úgy gondolom, hogy két dologról kell itt szólni. Először is egyfelől a szociális az Európai Unió szintjén működő szociális partnerekről, vagy ágazati, vagy ágazat közi képviseletük van, nekik megfigyelői státuszuk lesz, ahogy más fórumok esetében is, de a többi fórum, amit többi fórumon, amit ismerek, nagyon aktív szerepet játszanak ezek a megfigyelők. Aztán a másik kategória, a javaslat ötödik pontja értelmében, ami kulcsfontosságú pont, azt kérjük a tagállamoktól, hogy nagyon koordinált módon szervezetten működjenek együtt, holisztikus módon, és ebben a cégben azt is előírnánk, hiszen teljes mértékben felismerjük, hogy a nemzeti szinten nagyon fontos szerepet játszanak a szociális partnerek. Hangsúlyoznám, hogy itt a munkavállalók és a munkaadók képviselőiről is szó van, és hogy, te, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nagyon hatékony stratégiát vezettek már be nemzeti vagy helyi szinten a szociális partnerekkel való együttműködésben, és ezt tükröznie kell majd a platform működésének. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok bevonhatják majd a szociális partnereket is a platform munkájába. Így alakíthatják majd ki a képviseletüket a platformban. Ami az adózási kérdéseket illeti, emlékeztetnék rá, hogy a platform megvizsgálhatja az eddig hozott intézkedések hatékonyságát. Emlékeztetnék arra is, hogy a 153-as cikk alapján született ez a javaslat. Nyilván a jogkörök, hatáskörök, illetékességek alapján, e, e jogalap alapján e, lehet majd ezt a munkát elvégezni. A jogalap támogató intézkedéseket e, irányoz elő a tagállamok tevékenységének megsegítésére. Tehát ezek az intézkedések, hangsúlyozom, nem szabályozó jellegűek. Együttműködési platformról van szó, kivéve a harmonizációt, a nemzeti szabályozások harmonizációjának kérdését, hiszen ez továbbra is a tagállamok jogköre, tehát ezt ki kell venni ebből a tevékenységből. Ami a platform költségvetési kereteit illeti, tájékoztató jellegű számokat tettünk közzé, átlagos számokat a bizottság úgy ítéli meg, hogy két és fél millió euró évente a képzések megszervezésére, bizonyos operatív tevékenységekre, a nemzeti hatóságoktól érkezett kollégák üléseinek, találkozóinak megszervezésére, egyáltalán nem összehasonlítható azzal a pénzügyi hatással, amit elérhetünk az EU tagállamaiban. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Szeptember 4-én fogunk ehhez előadót kinevezni, de engedessenek meg nekem még két-három hozzászólást. A jelentéssel kapcsolatos munkából felmerül a kérdés az, hogy például ez a bizottság erősíti-e a szakszervezetek és a szociális partnerek jogait ebben a kezdeményezésben. Emellett azt nem hallottam pontosan, hogy ez az új eszköz, ez a platform bármire gátat is vet-e nemzeti szinten. Ha jól értelmezzük, akkor a fekete munka napjainkban már a szervezett bűnözők játszótere, és ezért van szükség Európai Uniós szintű összefogásra, és fontos, hogy a bizottság további munkáit is tudjuk kötni ehhez a témakörhöz, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk szembeszállni a be nem jelentett munkavállalással és foglalkoztatással. Nos, akkor ennyit az ötös számú napirendi pontról, de megadom a szót Danutának. Igen, köszönöm szépen a szót. Csak egyértelműsíteni szeretnék valamit. Jól értettük, két és fél millió euróról volt szó, vagy két és fél euró per európai polgár? Ennyi lenne a platform költsége? <coughs> Chciałabym dobrze zrozumieć pani słowa. Powiedziała pani, że... Csak szeretném egyértelműsíteni, hogy jól értettem, amit mondott. Úgy hallottam, hogy fejenként az Európai Unió polgárainak fejenként kettő és fél eurójába kerülne ez a platform. Jól értettem? Non, j'ai dit que, en effet, je confirmais que... Én azt mondtam, megerősítettem, hogy a költségvetési becsléseinkben valóban az szerepel, hogy évente két és fél millió euróra lesz szükség. Ez egy tájékoztató jellegű átlag, nagyon észszerű összeg egyébként ahhoz képest, hogy mekkora tétet jelent a fekete munka Európában. Translation. Sorry. Thank you. Okay, Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Akkor az ötös ponton túl is vagyunk, és a hatos pontunk a következő ülések bevezetése. Mielőtt kitérnék a dátumokra, először is szeretném megköszönni a titkárság kollégáinak és kolléganőjének a ülés előkészítését, ugyanis örömmel vettem új elnökként, hogy ilyen komoly segítséget nyújtanak nekem. Köszönjük emellett a tolmácsok munkáját is, és mindenkinek kellemes és pihenéssel teli nyarat kívánok, hogy energiával telve térhessenek vissza szeptember 3-án, 15 és 18 óra 30 között, majd azt követően szeptember 4-én reggel 9-től vagy 10-től ezt még ismertetjük, 12.30-ig ide, Brüsszelbe a bizottság munkájára. Mindenkinek kellemes nyaralást kívánok!